Kezdjük meg a munkát. Państwa, otwieram popołudniową część naszej posiedzenia naszej komisji. Proponuję, abyśmy połączyli punkt 11 i punkt 12. Jó napot kívánok, szeretném elkezdeni a munkát, a 11-es és 12-es napirendi pontokat együtt kívánjuk kezelni, vagyis egy hearing, egy meghallgatás lesz ez pedig a vidéki területek munkahely megtartó képessége, a francia vidék fejlesztési minisztériumtól érkezett, illetve És a prezentáció után a munkahelyteremtés vidéki dimenziója témában. Agniu úr fogja előadni jelentéstervezetőtét, és vitára kerül majd sor, mert ez a két kérdéskör nagyon is hasonlít egymáshoz. Én azt gondolom, hogy ez alapvetően ugyan annak az éremnek a két oldala. Van itt egy politikus, és vannak szakértőink, akik ugyanazt a kérdést két szempontból fogják megvizsgálni. Mindenki megkapta az összes vonatkozó dokumentumot. És e-mailben is el fogjuk ezt küldeni. Most pedig szeretném megadni a szót a szakértőinknek, és azt szeretném ezzel kapcsolatban javasolni, hogy hossza meg velünk 10 percben mindenki a gondolatait. Lehet, hogy 10 perc nem elég, de sajnos ez itt nálunk így működik. Meg is adom a szót. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy meghívtak és nagyon nagy megtiszteltetés számomra az, hogy ma itt szólhatok önök előtt, és bemutathatom azt a tanulmányt, amelyet elkészítettünk az Európai Unió mezőgazdasági politikának teremtő képességéről. Ausztriába érkeztem, a Vidékfejlesztési Intézettől, Területfejlesztési Intézettől, és kollégával együtt fogom majd előadni ezt a témát. Nézzük meg, hogy milyen feladataink voltak, és aztán dióhéjban összefoglalom a végkövetkeztetéseinket, hogy 20 percben ketten be tudjuk mindezt mutatni. A tanulmány célja az volt, hogy egy elemzést végezzünk az Európai Unió közös agrárpolitikájának a vidéki vagy mezőgazdasági munkahelyek létrehozásában betöltött szerepéről, ez egy saját kezdeményezésű jelentésnek az alapját fogja majd képezni. A cél az volt, hogy megvizsgáljuk, milyen potenciál rejlik a közös agrárpolitikában, a munkahelyteremtés szempontjából. Egyrészt annak érdekében, hogy megnézzük a rendelkezésre álló adatokat, megvizsgáltuk a rendelkezésre álló irodalmat is, és a régiók, illetve tagállamok tekintetében is megvizsgáltuk, hogy hol volt nagyobb munkahelyteremtő képessége a közös agrárpolitikának, illetve megpróbálunk arra a kérdésre választ adni, hogy milyen módon járulhat hozzá a közös agrárpolitika a munkahelyteremtéshez. Igen, rövid idő alatt kellett dolgoznunk. Megpróbáltuk a kutatási programunkat kialakítani, és három szempontból vizsgáltuk meg a helyzetet. Az egyik a vonatkozó irodalom elolvasása volt, ezt Mauro fogja majd bemutatni, aztán egy statisztikai elemzés követte mindezt, ahol az adatokat, illetve a statisztikai információkat vetettük össze, megpróbáltuk ezeket ezekből valamiféle következtetést levonni. És végül pedig esettanulmányokat végeztünk tagállami szinten, illetve regionális esettanulmányokat is megvizsgáltunk, illetve elkészítettünk azzal kapcsolatban, hogy hogyan nézhet ki a helyzet. Most odaadom a szót, átadom a szót Maurónak a mi célunk az volt, hogy megvizsgáljuk szisztematikusan a vonatkozó irodalmat tudományos szempontból. Az összes tagállamra kivetítve tettük ezt meg 92 óta, és nagyon heterogén kép alakult ki azzal kapcsolatban, hogy a kap milyen hatással van a munkahelyteremtésre hogy ez pozitívumnak vagy negatívumnak tekinthető, ez nagyon sok faktortól függ. Egyrészt igen heterogén a mezőgazdasági szerkezete a tagállamoknak, és aztán nagyon különbözőek a politikai eszközök is, amelyeket alkalmaznak a különböző tagállamokban, és ne felejtsük el a módszertan beli különbségeket sem. Noha nagyon nehéz egységes üzenetet levonni, vagy képet levonni az irodalomból, mégiscsak talán azt állapíthatjuk meg, hogy a kap legnagyobb hatása az volt, hogy nem igazán történt itt teremtés, de legalább meg tudtuk őrizni a munkahelyeket. Vagyis sikerült a kapnak hozzájárulnia a gazdák munkahelyeinek megőrzésében. A hosszú távú fenntarthatóság azonban megkérdőjelezhető, ugyanis nagyon sok munkahely eltűnt a finanszírozási időszak végével. Végül is ez még erősebben mutatkozik akkor, amikor megvizsgáljuk azokat a tanulmányokat, amelyek a kap jövőjével foglalkoznak, főként a liberalizációs folyamat tekintetében, amelynek következtében minden bizonyal csökkenni fognak a családi gazdaságokban a munkahelyek száma. Tehát itt pozitív és negatív hatásokkal egyaránt számolhatunk, ezek lehetnek közvetlen vagy akár közvetett hatások is, milyen csatornákon keresztül hat a kap tőke, bevételek és befektetések tengelyein. Mindez attól függ, hogy milyen típusú gazdaságról van szó. A családi gazdaságos esetében leginkább a bevételek szintjén hat a kap, vagyis a családok, családi gazdaságok, amennyiben stabilnak tekinthető a kapból származó jövedelmük, valószínűleg nem fognak kilépni ebből az ágazatból. A nagy mezőgazdasági cégek esetében inkább a mechanizáció, az innováció, az intenz, a gazdaság egyre intenzívebb vál, korlátozása és a termelékenység növelése a cél, vagyis ezen keresztül kevesebb emberi munkaerőre volt szükségük. Ami pedig a vidékfejlesztési szempontokat illeti, itt az irodalomból azt olvashatjuk, hogy azok a vidékfejlesztési programok, amelyek a legfejlettebbek, a leghatásosabbak, a külön megállapított, tehát célzott munkahelyteremtő célokkal rendelkező programok esetében mondható el. A vidékfejlesztési programok esetében nagyon fontos az, hogy a gazdaságban, a mezőgazdaságban létrehozandó munkahelyekre célzottan figyeljen oda, más szektorokhoz képest, akár például a turizmus, vagy más szektorokra is gondolhatunk, akár részmunkaidős, vagy teljes foglalkoztatás teljes munkaidős foglalkoztatás elérése érdekében. Mindezek között a 2003-as reform az, amely a legrelevánsabb. Itt az egyik legfontosabb reform cél, illetve hatás Itt ez a hatás konkrétan arra vonatkozik, hogy a termelt, tehát a termelékenységtől függetlenül támogatták a gazdákat, ez egy plusz időt jelentett a gazdák számára, és ezt nagyon gyakran arra használták, hogy kiegészítsék jövedelmeiket a mezőgazdaságon kívüli más szektorokból származó jövedelemekkel. Most pedig visszaadom a szót a kollégának. Köszönöm szépen! Nézzük most a statisztikai megfontolásokat, ahol megpróbáltunk mindent megtenni annak érdekében, hogy a kap és a munkahelyteremtés közötti kapcsolatot elemezzük. Megnéztük az inputot, ezt ebben a, ezen a szlájdon láthatjuk, ez szerintem egyébként nem meglepő, minden bizonyal mindenki tudja ezt ebben a teremben, hogy alapvetően a kiadások 2000 és 2014 között növekedtek, és az elmúlt két, hár, három-négy év során pedig egy rövidebb, tehát egy, egy minimális csökkenésről számolhatunk be. Ez itt a diagramon nagyon jól látható, hiszen ismerjük a különböző fajta támogatásokat, közvetlen kifizetések és így tovább. Megpróbáltuk elemezni a, köve, a különböző kapcsolatokat a mezőgazdasági input, illetve output között. Itt láthatunk olyan példákat, amelyekben a mezőgazdasági területtel arányosan mutatjuk a klasszikus vagy hagyományos mezőgazdaságból élő országok továbbra is meglévő vezető szerepét, Görögország, Olaszország, Franciaország, és aztán itt van Kelet-Európa, amely szintén feltörekvőben van, tehát egy kicsit talán félrevezető ez a kép mert itt egy kumulált inputot láthatunk, a hektár arányos finanszírozásra vetítve, de tudjuk, hogy az új tagállamokban ebben a kalkulációban nem számolhatunk az egész területtel, tehát röv, hogyha rövidebb időben mutatnánk ugyanezt, akkor egész máshogy nézne ki ez a kép. Mindenesetre az minden bizonyal érdekes, hogy az input és az output közötti kapcsolat hogyan mérhető, 2007 és 2013 között. Ezt munka egységekre lebontva próbáltuk bemutatni. Azt látjuk, hogy pirossal jeleztük arányosan és hektárarányosan a csökkenéseket, illetve ebből az derül ki, hogy egész Európában összességében a munkát mértük a mezőgazdasági munkát, ez csökkenő tendenciát mutat, főként Olaszországban és a kelet-európai országokban, és csak Magyarországon, Horvátországban és Írországban, illetve Portugáliában és Skóciában mutatható ki egy minimális emelkedés. Ez a hatékonyság emelkedésével egyenesen arányos, de azt is jelenti egyben, hogy csökken a munkaerő alkalmazása a mezőgazdaságban. Tehát ez tulajdonképpen ugyanannak az éremnek a másik oldala. Más szempontból azt is megvizsgálhatjuk, hogy hogyan néz ki ez a helyzet foglalkoztatási szempontból. A jelentésben gyakorlatilag ugyan egy, ugyanilyen kép alakul ki, vagyis a mezőgazdasági foglalkoztatás szinte minden tagállamban csökkent 2008 és 2014 között. Az egyetlen kivétel Portugália, Szlovénia, Horvátország, Lettország, Lengyelország és legutóbbi időben Románia is, de Románia azért egy különleges eset, mert itt egy 20%-os többlettel számolhatunk, tehát ez tulajdonképpen a trendekkel szembe megy. A másik érdekes diagram, amit itt be tudok mutatni, azt az összefüggést mutatja, amely az input és az output között tapasztalható, tehát befizetések és munka közötti kapcsolatot. Fönt látjuk a piros diagramokat, kumulált inputról van szó, sötét pirossal a közvetlen kifizetések, világosabb színnel a vidékfejlesztési hozzájárulások szerepelnek. Természetesen a Németország, Franciaország, Spanyolország és Görögország kapták Európán belül a legtöbb támogatást, illetve az Egyesült Királyság is, és az elmúlt években Lengyelország nagyon is feljött. Tehát e, itt kumulált összegekről lát, láthatunk diagramokat, ez egyértelmű, ebben semmi új nincsen, hiszen ezek a legerősebb mezőgazdasági országok Európában. Most pedig nézzük meg a jobboldali diagramot, ez az outputot mutatja. A narancsárga diagramok, vagy oszlopok statisztikai outputokat mutatnak, a teljes agregált outputról van szó. Ez gyakorlatilag egész Európában növekedett, függetlenül attól, hogy mennyi finanszírozást, támogatást kaptak. A zöld oszlopok viszont azt mutatják, hogy hogyan néz ki az output a fe, az alkalmazott vagy művelt területek szempontjából, illetve a mezőgazdasági input szempontjából itt azt látjuk, hogy mindenhol lefelé mutatkoznak a tendenciák, ez pedig azt jelenti, hogy kevesebb gazdaság van, és növekszik a gazdaságok átlagmérete, valamint csökken a mezőgazdasági munkából élők száma végső soron. Tehát ezek voltak azok a érdekes dolgok, amelyeket a statisztikák alapján következtetéseket levonhattunk, aztán jó néhány esettanulmányt végeztünk különböző tagállamokban, itt most nem fogok részletekbe bocsátkozni, de minden bizonyal érdekes rámutatni arra, amit, amire már utalt Mauro is, az egész irodalom tulajdonképpen visszatükröződik az esettanulmányokban is. Arra gondolok, hogy tulajdonképpen az összes tagállamban maximum megmaradtak a munkahelyek, nem sikerült túl sok munkahelyet létrehozni, de nagyon sok helyen még akár negatív faktorként is jelentkezhetett, vagyis inkább negatívan hatott a foglalkoztatásra a mezőgazdaságban. Egy nagyon érdekes, erős piacorientált megközelítés, a hatékonyság, a cél, a tendencia a mezőgazdaságban, és ugyanakkor ezzel párosul a munkahelyek számának csökkenése. Ahogyan ezt az irodalomból is láthatjuk, a vidékfejlesztési programok alapvetően munkahelyteremtő programként jelennek meg ebben a szektorban, hatnak a mezőgazdasági szektorra, de a tagállamok szempontjából elég különböző képet láthatunk ebből a szempontból. Vannak itt olyan esettanulmányok, amelyekből az derült ki, hogy van egy nagyon erős tendencia a tagállamokon belül, amely arra vonatkozik, hogy ahol magas a gazdasági termelés, tehát a termelékenység, nagyon versenyképes a mezőgazdaság, itt konkrétan Spanyolországra gondolok, például a zöldség-gyümölcs szektorra, illetve Írországra gondolok, a tej szektorra. Nos, hát ezeken a területeken a kap inkább negatívan hatott, mert tulajdonképpen rossz hatással volt, a piac hatásai ellenébe ment, de a másik oldalon voltak olyan tendenciák is, vagy megfigyelhetők olyan tendenciák is, hogy ezek az igen versenyképes termékek, mint amilyenek a zöldség, a gyümölcs vagy a tejipari termékek, vagy tejtermékek esetében, mintha a nem annyira jó feltételekkel rendelkező területeken csökkenne a gazdaságok száma ezekben a szektorokban, tehát megszűnnek a gazdaságok. Végül is a végkövetkeztetésünk a következő. Milyen a nettó hatása a kapreformnak a foglalkoztatásra a különböző szektorokban? Nos, hát először is, ahogyan már elmondtam, a kapreformja a decoupling hatása egy jó példa arra, hogy hogyan kívánunk új munkahelyeket létrehozni, de nem feltétlenül a mezőgazdasági kulcsfontosságú szektorokban, hanem inkább az élelmiszeriparban, tehát kapcsolódó iparágakban, vagy akár a turizmusra is gondolhatunk. A másik fontos végkövetkeztetés az az, hogy a kap a mezőgazdaságon kívüli munkahelyek számának csökkentéséhez is hozzájárult. Itt az esettanulmányok és az irodalom is azt mutatják, hogy maximum munkahely megőrző hatásról beszélhetünk, nem beszélhetünk munkahely teremtő hatásról, és ebből a szempontból a mezőgazdaságból inkább elvándorlásról beszélhetünk. De ugyanakkor strukturális változásoknak vagyunk tanúi, vagyis csökkennek, illetve hogy növekszik a gazdaságok mérete, illetve a felhasznált átlag, átlagos gazdaság zöld felhasználása is nő. Van itt egy diversifikációs tendencia emellett, és azt hiszem, hogy ez a legerősebb aspektus a munkahelyteremtés szempontjából. És végül, végül még azt is elmondanám, hogy érdekes megvizsgálni a helyzetet regionális, földrajzi szempontból is. Melyek azok a régiók vagy tagállamok, amelyek jobban tudtak profitálni a kapból? Nos, hát erre nem tudunk világos választ adni. Egyrészt nagyon nehéz pontos adatokat megszerezni. Gyakorlatilag az irodalomból és az esett tanulmányokból származó információink inkább patchwork jellegűek, és regionális szinten nem lehet igazán megállapítani azt, hogy az egyes pillér mit tett a munkahelyteremtő képesség szempontjából. Amit viszont világosan elmondhatunk, az az, hogy egyrészt nincsen elég érv vagy adat az egyes pillérrel kapcsolatban, de a kettes pillérre vonatkozólag a legutolsó programozási időszakon belül kiderült az, hogy monitorozással lehet a munkaerőpiacra gyakorolt hatást vizsgálni. Persze ez egy kicsit olyan, mint amikor egy, bezárunk egy macskát egy dobozba, és mondjuk a mosógéből kivéve megnézzük, hogy éle még. Milyen előre mutatásokat, előrevetítéseket lehet gondolni? Minden bizonyal csökkenni fog tovább a strukturális változások következtében a munkahelyek száma, és miután az egyestől a kettes pillére tesszük át a hangsúlyt, ez azért lehet, hogy valamennyire kompenzálja a munkahelyek elvesztésének mértékét, és talán egy kicsit kiegyensúlyozottabbá teszi összességében a helyzetet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt hiszem az előadónk következik. Rancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a szakértőinknek az előadást. Látjuk azt, hogy mennyire nehéz ez a feladat, hiszen a kap történelmében először fordul Eh, elő az, hogy foglalkozunk a vidéki térségben a munkahely teremtési képességével kapnak. És a mi jelentésünk kapcsán is hasonló nehézségeink voltak a jelentés előkészítésében is, illetve, hogy a tanulmánytartalma felhívta a figyelmet ezekre a kérdésekre, megpróbáltuk körüljárni ezeket a nehézségeket, és majd a végső jelentésről júliusban szavazunk. Ami a munkahely teremtés készségét illeti, soha nem volt a kapnak fő célja a munkahely teremtés ez volt az egyik nehézség. Másik pedig az élelmiszerbiztonsági kérdések máshogy merülnek fel. Az összes tagországban egyre többen keresnek munkát, éppen ezért nem tudjuk kollektíven feltenni a kérdést. Ez a kapcsolatban, hogy a 30% a költségvetésnek, amely mezőgazdasági eh, célokra kerül felhasználás, hogy ebből mennyi munkahelyet lehet teremteni. A munkahelyteremtés az egyik fő prioritása a eh, bizottságnak és a Juncker eh, terv is. Tehát az én jelentésem is ezek a kérdésekről szól, hogyha a kapott úgy akarjuk átrakítani, hogy ez munkahelyteremtést is eredményezzen, akkor teljes mértékben át kell dolgozni. Tehát itt választásbeli, politikai választásbeli kérdésről is szó van. A mai kap, és ezt ön el is mondtam, egy domi, domináns modellt követ, és egy olyan kontextuson belül mozgunk, amely a nemzetközi piacok felé nagyobb nyitást is jelenti, viszont ez nem jelent több munkahelyet a vidéki térségekben. A 90-es években történt ez a választás a piacok kapcsán, és ennek az volt a hatása, hogy az árak egyre ingadozóbbá váltak, erre továbbra is megoldást kell találnunk, illetve jelentős instabilitás is keretkezett, nem csak a bevételek eh, kapcsán, hanem a beruházások, munkahelyek eh, kapcsán is. Elmondtam azt a jelentés kapcsán, hogy eh, illetve ebben a szakbizottságban volt egy első eszmecsere erről a témáról, a jelenlegi kap reformjáról, a jelenlegi szabályozási keretről, illetve azokkal az eszközökkel, amelyekkel rendelkezünk. A jelentés második fele pedig azt a célt szolgálja, hogy bizonyos perspektívákat dolgozzon ki a kaphatását, illetve a 2020-as stratégia jegyében administratív terket is viselnünk kell, de nem lehet összesen 7000 karakternél több ez a jelentés, ez pedig korlátoz bennünket. A módosítók ezt a témát csak tovább gazdagítják, és várjuk ezeket az elkövetkezendő hetekben. Ami a jelentés első részét illeti, ez a jelenlegi kapra vonatkozik. Ha megnézzük azokat az eszközeket, amikkel rendelkezünk, akkor vannak köztük olyanok, amelyek célja a generációkon át történő támogatása a mezőgazdaságnak, mint első pillérnek. És a második cél, nagyon fontos, hogy az összes tagországot rábírjuk arra, hogy a fiatalok, meg a fiatal gazdáknak is juttassanak támogatások, akik a második pillérben vannak jelen. Hát a relációk megújítására is szükség van. Nagyon fontosak a tagországok, az átcsoportosítás elvet, elvét használják, redistribúciót, illetve a küszöbök megállapítását, valamint a dekuplás elvét. Ez, ennek az elvnek az a célja, hogy bizonyos termékek megszűnjenek. Például a, a hegyvidéki térségekben ezen kívül javaslom azt, hogy a fenntarthatóság elvét is érvényesítsük. De hát nagyon fontos, hogy ezt kevésbé administratív módon alkalmazzuk a jobb mezőgazdasági gyakorlat érdekében. És fontos, hogy a kísérletezgetést hagyjuk a gazdákra. Nagyon fontos, hogy válság esetén jobban használjuk a rendelkezésre álló eszközeket, hiszen az eszközök hatékonysága, ezt látjuk, az az, hogy nem garantálhatják százszerzelékosan a megoldást. Éppen ezért nagyon fontos a minőségi mezőgazdaságra helyezni a, a hangsúlyt. Közvetlen kapcsolat a mezőgazdaság és a terület, különböző gazdasági területek között hogyha a biogazdaságot nézzük például, akkor kiderül, hogy ennek hozzáadott értéke azonnal megjelenik az egyes régiókban, és munkahelyteremtés történik. Itt a szolgáltatásokról is szó van, megújuló használatáról, turizmus fellendítéséről, kultúráról, stb. Tehát ezek mind következmények. Éppen ezért nagyon fontos a vidékfejlesztési terveket, az operatív terveket eh, jobban igénybe venni a második pillérből, és fontos, hogy ezeket eh, a munkahely teremtése hegyezzük ki. Nagyon fontos eh, a kapcsolatot értékelni a mezőgazdaság és egyéb szereplők között. És itt látjuk azt, hogy a líder kezdeményezés például nélkülözhetetlen, hiszen itt alulról felfelé történő építkezésről van szó, és a regionális projektek kidolgozása nagyon fontos. Jelenlegi kapban azt is meg kell vizsgálni, hogy hogyan marad meg egy jelentős mars. Nagyon fontos tehát ezeket a projekteket megkörül finanszírozással ellátni. Kicsit felgyorsítok. továbbra is támogatják a közösségi mezőgazdasági politikát. Ez foglalkoztatni fog bennünket a költségvetési viták kapcsán is. Úgy érzem, hogy nagyon fontos fenntartani a támogatást a mezőgazdaság eh, felé és ennek eh, közvetlen hatása van a munkahelyteremtésre és illetve az európai társadalomra. Tehát itt felmerül a legitimitáció kérdése is, illetve az, hogy az európai társadalom milyen értéket szán a mezőgazdaságnak. Azt gondolom, hogy ha a munkahelyteremtés reform egyik jövőbeni célja lesz, akkor a mezőgazdasági vidékfejlesztési modellt is át kell gondolni. Ez érinti a termelési módozatokat. Többet kell termelni, de fenntartható, mindig fenntartható módon telni. Nagyon fontos a paradigmaváltás, a fenntarthatóság, egy további fejlődést előfeltétele szociális gazdasági környezeti szempontból is. De hát nagyon fontos a kompetitivitást, versenyképességet erősíteni, de azon is el kell gondolkodni, mit értünk ezen szó alatt. A környezeti szerződések stb. nagyon fontos hatása vannak az emberi egészségre is. És a KKV-k általában sokat több munkahelyet teremtenek, hozzáadott értéket jelentenek a mezőgazdaságban. Nagyon fontos az élelmiszer előállításának minőségi volta. Nagyon fontos az innováció erősítése mind az élelmiszer ágazatokban, mind a nem élelmiszer jellegű ágazatokban. Éppen ez, ezért nagyon fontos a szabályozás újból, bevezetés, a képzés, a válság megelőzése, az árak ingadozásának kikerülése. A decoupling elve, amit már korábban említettem, kontraciklikus módon, vagy biztosíték módon is felállítható. Azt gondolom, hogy a LEADER vagy a CLLD hatékonyak voltak, és nagyon fontos, hogy ezeket megerősítsük, illetve az összes tagországban megvalósítsák. Nagyon fontosak ezen kívül azok a beruházások, amelyek munkahelyteremtést is eredményeznek a közszolgáltatások megőrzése a vidéki térségben szintén nélkülözhetetlen, végezetül pedig 2020 után nem szabad dogmatikus megközelítést alkalmaznunk, és magát a struktúrát kell átdolgoznunk. Én azok közé tartozom, akik azt gondolják, hogy szükségünk van egy közös mezőgazdasági politikára. és egy közösségi vidékfejlesztési politikára is köszönöm. Bardzo dziękuję za tą szeroką prezentację. Proszę Państwa, rozumiem, że te zgłoszenia co są? Köszönöm szépen ezt a szenvedélyes előadást. Vannak hozzászólások. Feltételezem, hogy mindenki jelentkezett, aki hozzá kíván szólni és hát a hozzászólók száma alapján meg tudom határozni az időt is. Azt javaslom, hogy két percet kapjanak a koordinátorok és árnyék előadók, a többiek pedig egy-egy percet. Bízom abban, hogy ez elegendő lesz. Néppárt Fejnovszki úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy általános, néhány általános megjegyzéssel kezdeném, és lesznek konkrét hozzászólásaim is a jelentéstervezettel kapcsolatban. Úgy vélem, hogy a kap második pillérével a vidéki térségekben a munkanélkülséget, mint problémát nem lehet megoldani. Ugyanis van valamiféle probléma? Hallanak? Kérdezi az elő a hozzászóló. Nos, igen, vegyük Lengyelországot, a lakosság 50%-a Lengyelországban vidéken él, de a mezőgazdaság mindösszesen 20%-át adja a gazdasági tevékenységnek vidéken. Éppen ezért itt további lépésekre van szükség, ha kezelni akarjuk a munkanélküliséget, ami a kapot illeti, itt vannak a klíma és környezeti célok is, amelyek ugyebár egyre fontosabbá váltak a reformok kapcsán, szociális aspektusok uh, hiányoztak, egyébként ezt meg kell változtatni. Úgy gondolom, hogy természetesen nehéz helyzetben vagyunk pillanatnyilag az agrárpiacokon. Úgy látszik, valamilyen probléma van a fordítással vagy technikai probléma. A magyar kabint hallják a hallók. Okay, Christoph? I have no signal. pośle Klejnowski, czas bije. Az ön idejére megy ez, képviselő úr. Czy już można? Jeszcze nie.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 we can start. Megkezdhetjük a további munkát. Úgy látom, hogy megadhatom a szót önnek. Jó, akkor a harmadik ponttal folytatom, erről kezdtem el beszélni. A jelentés tervezetben még világosabban ki lehetne mutatni, hogy mennyire nehéz a helyzet az agrárpiacokon. Az agrár gazdaság kihívásairól is beszélni kell, beszélnünk kell a Mercosurról szerintem, a TTIP-ről is, az ukrán kérdésről és Ausztrália problémájáról. Illetőleg az emisszió csökkentés igen ambíciózus célja és az ammónia felhasználás csökkentésének célja. Nyilván ez kihatással lesz a mezőgazdasági szektorra is, az azon belüli foglalkoztatásra is. Ezért aztán véleményem szerint meg kell nézni még az élelmiszerláncot is. Ebben erősíteni kellene a gazdák pozícióját. Gyakran beszélünk erről, még hozzá joggal. A 20. pont nagyon fontos még nekem, itt szociális, társadalmi körülményekről, feltételekről beszélünk, amelyek jellemzőek az ott foglalkoztatottakra, ezt is át kéne némileg dolgozni, mint mondtam. Ezen kívül pedig a mezőgazdasági politika renacionalizációjának problémát is fel kéne vetni, és aztán a jelentésben több helyen megjelenik egy további probléma. Egyrészt van egy európai agrármodell, amit meg is erősítettünk a szerződéses garanciával, méghozzá a tisztességes jövedelmet kívánunk biztosítani ezzel a gazdáknak. Ez egyrészt jó, itt van, másrészt viszont egyre nyitottabbak vagyunk a termékek importjával szemben az egész világból ezt nehéz lesz összhangba hozni, ezt a két tendenciát, és erre rá is kell mutatni. Vagy az egyik, vagy a másik, de a kettő együtt nem fog menni. Ezt szerintem nekünk ki kell jelenteni. Köszönöm szépen. Müller asszony két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadónak, a tanulmány készítőinek is. Nyilvánvaló, hogy számos kérdést lehetne itt még felvetni. Általában arról van szó, hogy nem mind a 28 tagállamot felülelő áttekintést adtak, és nem konkrét anyagokat említettek. Az jó lenne az adatok kapcsán, ez lenne számomra a legfontosabb, hogy jó adatállományt kapjunk, és hát az intenzíven tudjunk foglalkozni az témával nagyon fontos a foglalkoztatási lehetőségek vizsgálata, mint téma, ez nagyon fontos, de itt a jelentésben kevés tartalmi megközelítést látok. A jelentés arról szól, hogyan tud hozzájárulni a kap a munkahelyek teremtéséhez vidéki térségekben, ez a konkrét kérdés, és hát itt a egyes tartalmi kérdések még hiányoznak. Itt van a két pilléres kap, és ugye itt a tanulmány azt mondja, hogy itt 30%-a a munkahelyeknek biztosítható, és a második pillérben is van potenciál, de hát azért itt ezt konkrétabban meg kéne mondani, mert az, hogy a bióra való átállás több munkahelyet teremt, ez, ez elég általános, ezt intenzívebben be kéne mutatni, hogy ténylegesen hogy tudunk munkahelyeket teremteni foglalkoztatást erősíteni, és számomra még egy dolog hozzájön, hogy úgy általában elkezdünk a kapról vitatkozni, és mindent megkérdőjelezünk, a súlypontot egy új mezőgazdasági modellre helyezni azért az elég extrém lépés szerintem, ez túl nagy lépés. Nyilvánvalóan én is azt mondom, hogy a második pilléren belül javításra van szükség, vannak lehetőségeink a közös mezőgazdasági politikán belül, ezeket konkrétan meg szeretnénk ragadni, és azt kell, hogy mondjam, a közös mezőgazdasági politika a hátrányos térség, hát helyzetű térségeknek sokat hozott, és a decoupling is ö, ö, eredményeket hozott. Németországban igenis vannak ilyen tapasztalataim. Köszönöm szépen. A sok minden elhangzott az előadók részéről, amit meg kell mondani, a szakértők szerintem sokat emtek, köszönöm szépen. A mezőgazdaság önmagában a legnagyobb foglalkoztató egyetlen térségben sem. Vannak olyan térségek azonban, ahol nagyon fontos része a mezőgazdaság a helyi gazdaságnak, és a régióra jellemző területeket, a termékeket a mezőgazdaság állítja elő és segít az egész ágazat a gazdaság fejlődésében, ezért ezt meg is kell védeni a közvetlen kifizetéseket meg kell védeni, szerintem ezért ezeken a területeken, és hogyha egyetértünk, akkor azt is meg kell állapítani, hogy az elosztás, a disztribúció hogyan működik majd. Számomra világos például, hogy a helyi gazdaságok számára előnyt jelent, hogyha a foglalkoztatást erősíteni tudjuk a mezőgazdaságon belül, itt azt hiszem a közös mezőgazdasági politika nagy hatással lehet erre. Itt a meg, és hát itt látjuk, hogy vannak területek, amelyek nagyon alacsony részesedést kapnak ezen a területen. Igenis a költségvetés meg kell védeni. Az első pilléren belül konkrétan a mezőgazdasági kiadásoknál azzal érvelnék, hogy lássuk be, hogy egy szisztematikus újraelosztásra van szükség a kifizetések esetében itt ö, ö, régióknak kéne pénzt juttatni, ezeket is figyelembe kéne venni, és az, az előttem szólók is hivatkoztak arra, hogy kereskedelmi megállapodásokat kötünk, de azért meg kéne vizsgálni, hogy a Mercosur, például a TTIP és egyebek nagyon súlyos következményekkel járhatnak a szektorunkra nézve, hogy egyes területeken és az elmúlt évtizedekben komoly beruházások történtek, és ez mind megakadályozhatja. Két percet. Köszönöm szépen. Valóban fontos kérdéseket kell megválaszolnunk. Hogyan alakul Európa jövője? a foglalkoztatás, a munkahelyi teremtés, a megőrzés fontos, tehát arra is figyelnünk kell, hogy mi történjen a munkahelyekkel, amelyek már itt vannak, ezt nem felejthetjük el. Nagyon fontos megállapítani, mennyire túlélőképesek a mai munkahelyek. A közös mezőgazdasági politikának mindenek előtt kielégítő jövedelmet kell biztosítani azok számára, akik már vidéken élnek és ott dolgoznak. Ezért újra kell gondolni a támogatást, amelyet a gazdáknak juttattunk. Azokat mindenek előtt támogatni kell, akik a vidéken élnek, és ne csak a nagy földtulajdonosokat. Ez meghatározza a kifizetések rendszerét is. Itt fontos különbségek vannak az egyes tagállamok között, hogy hogyan és milyen támogatást kapnak. Szerintem igyekeznünk kellene jobban elteríteni a kifizetéseket fiatal embereknek, a gazdáknak, akiknek kisebb jövedelmük van, segíteni kell, és szociális problémákat is látunk vidéken. Itt úgy gondolom, hogy ez egy közös probléma valamennyiünkre nézve, hogy egyes vidéki térségben a szociális problémák erősödnek. A, egy további fontos pont, amit szeretnék felvetni, azt gondolom, hogy a regionális és helyi hatóságok nagyobb szerepet kell, hogy játszanak abban, hogy a második pillér lehetőségeit hogyan aknázzuk ki. Nagyobb rugalmasságra van szükség szerintem. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy meg kell figyelni azt, hogy milyen hatása van a kapnak a mezőgazdaságra. Engem felháborít az, hogy a szakértők azt mondják, hogy a kapnak köszönhetően legalább megőrizzük a munka helyeket. Ne haragudjon, uram, ön hazudik, hazudik, a szemünkbe hazudik. A franciáknál nem ez a helyzet. Nem felejtem el azt, hogy 10 millióan dolgoztak az 50-es években a mezőgazdaságban, ez 31%-át tette ki a, tag, a népességnek most maximum 10%-a dolgozik a mezőgazdaságnak. Semmilyen más ilyen szektort nem tudnék most fel emlegetni, úgyhogy bravo, bravo, ne haragudjanak, egyszerűen felháborító és nevetséges, amit mondanak. A 60-es évek vége és, a, és 2010 között el tűnt a 20 hektár alatti gazdaságoknak legnagyobb része, tehát ha bármilyen hatása volt a kapnak, az inkább negatív volt, és azt hiszem, hogy az egyetlen megoldás a gazdák túléléséhez pont a kap visszavonása, amely tönkretette a mezőgazdaságot. Szerintem a következő kérdésekre kell odafigyelnünk, szuverenitás, KKV-k, kisgazdaságok támogatása és a helyi kistruktúrájú gazdaságok támogatása, a biogazdálkodások támogatása, és olyan, olyan vállalkozások támogatása, amelyekben helyi termékeket lehet vásárolni. Nem szabad tehát elfelejtenünk azt, hogy mi történt az elmúlt évtizedek során. Készen állnak önök arra, hogy ezt megtegyük, vagy pedig csak egy vitát fogunk megint folytatni, bármiféle hatás nélkül. A kérdést úgy kell feltennünk, hogy mi történt volna a KKV-kkel és az ottani munkahelyekkel, hogyha nem lenne kap. Tehát ne a szakértőket hibáztassa. Ezért ezt a politikát mi rögzítettük, nem a szakértők. Ami a munkafeltételeket illeti, jelentősen csökkent a feltételek minősége a mezőgazdasági munkahelyeken. Nagyon gyakran viszont gépesítést is történt, a munkahelyek száma csökkent. Az én országomban nincs túl sok játéktér, de talán más országokban felzárkóznak majd, de csökkenni fog a munkahelyek száma. Tehát, hogyha a produktív munkahelyeket nézzük, néhány kivétel van, a biogazdaságban több kéz, kétkezi munkaerőre van szükség, és ugyanez vonatkozik a free range tejre és vidéki térségben azonban lehet munkahelyeket teremteni, például a turizmus ilyen, környezetvédelmi munka is létezik, illetve az erdőgazdaságban is van lehetőség munkahelyteremtése. Én azt javaslom, hogy az a pénz, amit arra szánnunk, hogy egészségügyi feltételeknek feleljünk meg, itt ne csökkentsünk, illetve hogy javítsuk a hozzáférést, illetve az utakat ezeken a vidéki területeken. Hogyha ezt meg tudjuk tenni, akkor a lakosságot itt tudjuk tartani a vidéki térségben, anélkül, hogy valami butaságot tennénk. Köszönöm. Köszönöm, Nikolson úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azért e- ECR elnékjelentéstevője Judy Girl nevében beszélek, ő az mv ben van. Köszönetet szeretnék mondani az előadásokért ma délután. Teljes mértékben támogatom azt, hogy utaljunk a Juncker terv értelmében a vidékfejlesztés szerepét hangsúlyozni, illetve a gazdaságon betöltött helyét illetően nagyon gyakran nem veszük figyelembe, hogy itt is lehetőség a munkahelyteremtésre. Nagyon fontos, hogy egyértelmű világos üzenetet küldjünk a jelentéssel, a vidéki térségen létrehozott munkahelyeket, illetve nem csak a mezőgazdaságban, a célelmiszer előállítás területeken. Szakbizottságként fel kell hívjuk a figyelmet arra, hogy a vidék fejlesztés is hozzánk tartozik, A fenntartható vidékfejlesztésnek igenis potenciái vannak a gazdasági növekedést, munkahelyteremtést illetően. és megállapítja azt, hogy a kettes pillér nem lehet sikeres az új munkahelyek teremtése nélkül, létrehozása nélkül. A tagországi rugalmasságok a vidékfejlesztés megvalósítását illetően nehéz helyzetet teremt. Azt gondolom, hogy itt vannak lehetőségek a jelentésben is, és fontos, meg kell néznünk azt, hogy a káp, különösen a kettes pillér, hogyan tud munkahelyeket teremteni. Eljött az ideje annak, hogy kérjük az újraértékelést, illetve az MFF alatti finanszírozást illetően. A vidékfejlesztést fontos, hogy alapvető objektív szempontokra alapozzuk. Köszönöm szépen. Pan poseł zabierał głos także w imieniu shadow reportera. Pan poseł Dorfman. Árnyék jelentéstevő kapja meg a szót. Dorfman úr. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr szakértőköz érinteni, intézik egy kérdés, hogyha mozgásában megszűnnek munkahelyek, akkor neki két oka van. Az egyik a hatékonyság eh, növelése miért következhet ez be. Ez alapjában véve nem is volna magában véve rossz. Én úgy értékeltem eh, az előadásunkban, hogy tulajdonképpen körülírtak valamit nagyon elegáns módon. Azt mondják, hogy a kap eh, nyereséget teremt annak értekében, hogy a földtulajdonosok, nem a gazdákról beszélek, felhasználják az első pillér támogatásait, és extenzív gazdálkodást folytassanak, és a munkaidejét nem a mezőgazdaságban töltik el. Hát ez nem feltétlenül örvendetes, Ön mit gondolnak arról, hogy hol szüntek meg munkahelyek a hatékonyság növelése miatt? És van egy további kérdés, hogyha megnézzük az első pillért, itt a kifizetések a hektárokhoz kötődnek, és ez nagyon különböző, különböző térségekben. Ha megnézzük az adatokat, az, hogy a kap Hol vezetett munkahely megszűnéshez? Ez nem eh, derül ki a statisztikai adatokból, hiszen ezt a tagországokon mérik, nem a hektáronként. Tehát ez attól függ, hogy hány hektári megművelt terület van egy tagországban. Tehát eh, tudna erről valamit mondani, hogy van egy összefüggés a két dolog között? Köszönöm. Köszönöm szépen. Én szerintem a legfontosabb gondolatok ebből a vitából eh, arra irányulnak, hogy először is el kell döntsük, mi a legfontosabb a mezőgazdasági munkahelyek, vagy általában a vidéki területen lévő munkahelyek. Ez nagyon fontos, és szerintem inkább a vidéki területekre kellene helyezni a hangsúlyt, mert hogyha vannak vidékén, vidéken munkahelyek, és ezek nőnek, akkor tudunk valamit tenni azokkal az emberekkel, akik a munkahelyüket elvesztik a mezőgazdaságban. És ezért lenne fontos, hogy a kap jobb, többet foglalkozzon az erdőgazdálkodással például. Fontos lenne azt is látni, hogy a piac liberalizáció óta a politikusoknak nem igazán van beleszólásuk a helyzetbe. Itt most a piacról van szó, kereslet, kínálat és gazdák. Ők a három legfontosabb kulcs szereplő. Harmadsorban pedig a kapnak szép lassan le kell épülnie, és egyre kevesebb részét kell kitegye a az európai költségvetésnek, mert az európai közvélemény nem fogja tovább támogatni a közvetlen kifizetéseket, az intervenciós árakat, és általában a kapféle támogatásokat. Vizsgáljuk meg, hogy milyen a helyzet. Fontos, hogy lássuk, hogy közelebb kell hozni a gazdákat és a fogyasztókat a vidéki területeket a városokkal, és látnunk kell azt, hogy mit szeretnének a választók, milyen vidéket szeretnének látni. De Castro képviselő, köszönöm szépen. Én először is szeretném megköszönni a magam részéről is a szakértőinknek a felszólalását. Erik Andriőnek is szeretném megköszönni a munkáját, és a következő gondolatmenetet szeretném kifejteni. A mezőgazdaság, és ezt szerintem nem most fedeztük fel, veszít a munkahely megtartó képességéről, amikor a gazdaság növekszik és a technológia fejlődik, akkor ez így van, hiszen a technikai eszközök révén a termelékenység sokkal erőteljesebb lesz. Meg kell találnunk tehát, hogy mi a pozitívum ebben a folyamatban, nem kell elgondolkodnunk azon, hogy a kap hogyan járulhatna hozzá az új globális világ fejlődéséhez, hiszen Tegnap beszéltünk az árvolatilitásról, az élelmiszerválságokról, hogyan tud a kap ezen problémákra megoldást találni a jobb kockázatkezelésen keresztül a jobb piac szervezésen keresztül. Ez egy nagyon fontos téma, hiszen tudjuk, hogy Amerikában mennyit változott a világ. Szerintem nagyon bátran váltottak az amerikaiak, mert a közvetlen kifizetésekből inkább kockázatkezelési módszerekre tették át a hangsúlyt, tehát még egyszer ez egy lehetőség arra, hogy egy középtávú felülvizsgálatra van szükség, én ezt szeretném ma javasolni, és meg is fogom tenni ebben az irányban a módosításaimat. DESZ képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha most végignézem a sorokat, akkor sok kolléga nem jött el ebben a fontos témában, tehát már munkahelyeket akarnak teremteni otthon ezek szerint, úton vannak hazafelé. Köszönöm szépen a frakciómnak, hogy ő szinte teljes létszámban jelen van. A munkahelyek témája pedig hát a vidéki térségekben egy dolgot szeretnék elmondani. Mindenek előtt nemzeti és regionális ügy ez. Én a regionális politikából jövök. Nagyon fiatalon polgármester voltam, aztán megyei vezető is voltam, Bajorországból jövök. Valamikor a legszegényebb régiók voltunk. felsőbb fal, 50 kilométerre van Csehországtól, Mint egy 40 százalékos munkanélküliség volt télen, és aztán nálunk hadgyakorló terepeket építettek, mert ilyen ritkán lakott terület voltunk, rossz terület voltunk régebben még a háború idején. Aztán szeretném elmondani ott hátul a kollégáknak, mi történt nálunk. Éltünk a lehetőségekkel, méghozzá az Európa adta lehetőségekkel. Ezt elmondom az új tagállamoknak, és tegyék ők is így. A legutóbbi munkanélküli statisztikánál Németországban az én megyén volt a második helyen a munkanélküliséggel. 1,9% a munkanélküliség, tehát egy szegény térségből egy olyan területet hozunk létre, ahol vannak munkahelyek, és szeretném elmondani ott hátul a, az uraknak, hogy jöjjenek el, mi mindenre van lehetőség a agrárpolitikában jár kolléga egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérésem azért lenne, már előjáróban. Ne várjunk túl sokat. Most túl sokat rakunk ebben, mondja Müller kolléganő, akkor hát legutóbb öt évet vitatkoztunk az agrárügyekről, és hát most itt ne, két oldalon ne várjuk, hogy mindent megoldunk. Igazából arra korlátozzuk a figyelmünket, amit el lehet egy jelentéssel és a szakértőkhöz fordulok a következő megjegyzésemmel. Ha munkahelyteremtésről beszélünk, akkor két dologról van legalább szó. Egyrészt, hogy a el mm, kell tenni a munkát is, tehát hogy elég jövedelm legyen, nem statisztikáról van csak szó, hanem jövedelemről is, és hát olyan dolgokat kell csinálni, amire szükség is van. A mezőgazdaság vállalkozói irányultságát azért adjuk, hogy ne csak termeljenek valamit, mert az csak költséges dolog, egy csomó munkahelyet terem, de valamiből a pénzeket elő kell teremteni hozzá. Aztán még egy dolog, közvetlen kifizetések maximalizálása nem kellene adott esetben az első hektárokat megtéríteni? Ez is adott esetben jó rendszer lehetne. Eh, Köszönöm szépen, nagyon röviden. Arra vonatkozólag, hogy eh, hogyan akarjuk megőrizni a mezőgazdasági munkahelyeket. Én szerintem ezt eh, a az élelmiszer biztonsággal kell összhangba állítanunk, mert amennyiben a mezőgazdaságban csökken a munkahelyek száma, akkor probléma lesz élelmiszerellátás szempontjából is. Nézzük most a stabilitást a mezőgazdaságban. Először is a támogatási rendszereket össze kellene kötni a hektárra eső termelékenységgel. Mert vannak olyan tagállamok, én most például Romániára gondolok, amelyekben bizonyos befektetők csak tulajdonosai a földnek, és nem érdekli őket a termelés, hanem ők csak fel akarják venni a támogatásokat, ezért kellene a kettőt újra összekötni. Köszönöm. Hajszling úr, hát a kollégám elment, mm, remélem megtudja, hát a Dessz úr elment, tehát Bajorországból olyan jók a híreket hallani mindig, hát nem lehet itt összevetni Bajorországot minden mással, ugye, hát adott esetben nem olyan könnyű a munkahelyet találni, ezért úgy gondolom, hogy értékelnünk kell azt, hogy tényleg jól költöttök el a pénzünket, mert központi kérdés az, hogy az adófizetők által befizetett pénzzel mit kezdünk, hogy tényleg munkahelyeket teremtünk-e ebből, és ezt nagyon kevéssé vizsgálták ezt az elmúlt évben. Németországot, vegyük például Kelet-Németországot. A kelet-német nagy üzemek, nagy gazdaságok, óriási területekkel több mint 70%-ban a közvetlen kifizetésektől függenek. Miért? Azért, mert az értékteremtés alacsony a nagy területeken, míg a nyugat-német kisebb területeken kevesebb jut a közvetlen kifizetésekből, de lényegesen nagyobb jövedelmet hoznak létre értékteremtéssel. Ez legyen a kritérium szerintem Nézzük csak meg a rendszereket, ökológiai gazdálkodás vagy a hagyományos gazdálkodás, hol van a nagyobb értékteremtés, hozzáadott érték például, hogy az hozzáadott érték növekszik, ha ökológiai módon termelünk, a következő kapba ezt be kell építeni. Ezt akartam csak mondani ezzel. Köszönöm. Lesz úr beszélt a helyzetről, úr. A közös agrárpolitika a saját szempontomból úgy gondolom, hogy igenis is van benne potenciál munkahelyteremtési szempontból. Például azon keresztül, hogy a gazdák elköltik a pénzüket, és hogyha tovább folytatjuk azt, hogy 150 ezer euró a maximális felső határ. Nos, hát ennek az összegnek a nagy részét például az írek nem helyi, helyi szinten költötték el, hanem például luxus apartmanokat vásároltak a horvát tengerparton. Ha ez másként lenne, akkor el lehetne költeni a pénzt otthon is, 11 millió euró esetében Ehelyett nem erről van szó, hanem Larry Goodman és mások költik el a pénzt, magárepülőgépeket vásárolnak maguknak, és hogyha valaki magárepülőgépet vesz, akkor valaki más sajnos éhen marad. Pani poseł Köszönöm szépen. Én nagyon röviden fogok hozzászólni. Én úgy gondolom, hogy ha a vidéki munkahelyekről beszélünk, akkor közvetlen és közvetett munkahelyekről kell beszélnünk. Szerintem a jelenlegi kap tönkreteszi a közvetlen munkahelyeket. Itt ebben a parlamentben, ebben a szakbizottságban hónapok óta arról beszélünk, hogy milyen különböző válságok szaggatják szét a mezőgazdaságot, és hogy a vállalkozások bezárnak. Nagyon sok gazdaság bezárt már, vagy éppen most zár be. Én úgy gondolom, hogy nagyon kevés munkahelyet fogunk tudni így megőrizni. Akármennyit is fektettünk második pilléres kapon belül a vidékfejlesztésbe, ezen keresztül nem fogunk tudni igazi munkahelyeket teremteni, ha csak nem tudjuk megőrizni a közvetlen munkahelyeket a mezőgazdaságban. Úgy gondolom, hogy már hosszú évek óta ez a valóság, és hogyha nem nézünk szembe a valósággal, akkor csak elvesztegetjük a pénzünket, de nagyon kevés maradandó munkahelyet hozunk létre. Galíciában például nagyon sok olyan példáról számolhatok be, amelyek be kellett zárjanak, egyszerűen azért, mert a gazdáknak fel kellett hagyniuk a gazdálkodással, mert nem tudták folytatni a második pillérből származó kifizetésekkel ezt. Schreier képviselő. Elnök úr, amikor mindezt hallhatjuk, akkor a válságokról beszélhetünk, és el kell gondolkodnunk azon is, hogy a kap esetleg tovább fog csökkenni. Nagyon sok gazda örül a kapnak, ezért meg kell gondolnunk, hogy mit teszünk a jövőben. Környezetvédelem, mezőgazdaság, állatjólét, vízgazdálkodás, én azt hiszem, hogy meg kell őrizni a családi gazdaságokat, nem hagyhatunk mindent a nagy multinacionális cégeknek. Ez egy nagy dilemma, és ezt a kérdést fel is akartam tenni a jelentéstevőnek, mert amikor a mezőgazdaságról beszélünk, akkor a biodiverzitást sem szabad elfelejtenünk, a Natura 2000-es területeket, ezeket felül kell vizsgálnunk. Nem gondolják önök azt, hogy a Natura 2000 egy kompenzációs rendszert is magába foglalhatna azon gazdák számára, akik a biodiverzitás megőrzésén munkálkodnak. A többi szempontból viszont teljes mértékben egyetértek, nagyon nem lehet összehasonlítani a különböző tagállamokban uralkodó helyzeteket. Köszönöm. Most pedig átadom a szót a szakértőknek. Most először még a bizottság képviseletében Lungel úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr! A kap munkahelyteremtő képessége nagyon is fontos lehet. Fontos ezt megvizsgálni, mert ez a Juncker bizottság prioritásai közé tartozik, és ezért nagyon örülök annak, hogy ebben a vitában most részt vehetek a tisztelt parlamenti képviselőkkel együtt. Andrió úr jelentése nagyon helyesen rámutat arra, hogy a kapnak mennyire fontos szerep jut a mezőgazdasági munkahelyek megőrzésében. Az EU mezőgazdasági szektorban 11 millióan, millió gazdaságról van szó, és összesen 22 millió ember él ebből, hogyha ezt összehasonlítjuk az élelmiszeriparral, vagy a szolgáltatásokkal. Nos, a mezőgazdaság majdnem 44 millió munkahelyhez kötődik közvetett módon az Európai Unióban. Köszönjük szépen a prezentációkat, a tanulmányt. Ezekből azt láthatjuk, hogy negatív hatása van a mezőgazdaság munkahelyekre a KAP reformjának. Az egyes pillérbeli kifizetések csökkentek, azért is, mert ezeknek nem az a célja, hogy munkahelyeket teremtsenek, de mégis nagyon fontos pozitív hatásuk van a munkahelyekre. Akár a mezőgazdaságon belül, de más ehhez kapcsolódó szektorokban is. Itt bizony stabilabbá teszik a bevételeiket a, gazdálkodás, a gazdáknak, akkor, amikor nagyon alacsonyak az árak. A piaci eszközökkel együtt, amelyekre a időszakban van szükség, a közvetlen kifizetések a munkahely megőrzést ösztönzik. 46%-át tették ki 2005 és 2013 között a gazdaságok bevételeinek, a családi gazdaságok bevételeinek a közvetlen kifizetések. És nem szabad elfelejtenünk ennek a hatását más területeken sem. Ahogyan már elmondtam, nagyon sok munkahely függ a mezőgazdaságtól az élelmiszeriparban is. De vannak más területeken is, például mezőgazdasági géptermelés, biogazdaság, vagy a turizmus, mind-mind pozitív hatás könyvelhetnek el a mezőgazdaságnak köszönhetően. Nagyon fontos a munkahely megtartási képesség és a tevékenységek diversifikációja is, ezért úgy gondolom, hogy az egyes pillérbeli kifizetéseket meg kell őriznünk, mert ezek olyan alapot jelentenek, amelyre a kettes pillérbeli kifizetések épülhetnek. Befektetések a mezőgazdaság versenyképességébe, innováció, ezek mind nagyon fontos tevékenységek a vidékfejlesztésen belül. Ezeket a szolgáltatásokkal kell együtt vizsgálni, és a mezőgazdasági területek alapszolgáltatásait is ide számolnám, sorolnám. Ugyanakkor a nem mezőgazdasági vállalkozásokra is hatása van, olyan munkahelyek létrehozásában, amelyek virágozhatnak. A tanulmány kimutatja azt, hogy a kap kettes pillérje nagyon hatékony a vidéki munkahelyek teremtésében. Tagállamokra lebontva stratégiai programozásra van szükség, olyan célzott programozásra, amelyben majd eredményeket lehet elérni. Fontos, hogy 160 milliárdról beszélhetünk, és itt a más eszközöket kizártuk. Tehát egyértelmű, hogy a költségvetési megszorítások láthatóak. Olyan pénzügyi eszközöket szeretnénk tehát megvalósítani, amelyek a mozgásteret növelik. Az Európai Befektetési Alap, az EFSI, valamint más európai alapok közötti szinergiákra van szükség. A, tanulmányok, a tanulmány rámutat arra is, hogy a tagállamok részvétele is rendkívül fontos, további javulásra van itt lehetőség, jobban költsük el a pénzt, és minden maradjon helyben. Ez az egyik legfontosabb jellege a vidékfejlesztésnek, hiszen itt egy közösen megegyezett prioritások felé kell elindulnunk, amely csak egy nagyon stabil értékelésen alapulhat. Ilyen célzott programjaink sosem voltak, mint most, ezért be is tudjuk bizonyítani a politikáink eredményeit. Az új büdzsé, amely eredményorientált, rámutatott arra, hogy hol költjük el, és milyen eredményeket érünk el az európai költségvetésen keresztül. Tehát mennyiségileg is ki lehet ezt mutatni. Éppen ezért ez a költségvetési módszer rámutat arra, hogy hol vannak nagyobb igények. Konkrétan új lehetőségeket gondolunk a mezőgazdaság és a vidéki területek esetére ezeket a körforgásos gazdaságba és a biogazdálkodásba is be kell vonni. Ezeket a lehetőségeket meg kell tudni ragadni, hiszen így lehet munkahelyeket teremteni és gazdasági növekedést elérni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, hogy betartotta a hozzászólás idejét. 5 percben kérem a szakértőket, hogy válaszoljanak. Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretném elmondani a fő üzenet, amit az irodalomból le lehet vezetni véleményünk szerint. Valójában nem az a tény, hogy több munkahelyet teremtünk, hiszen ezt bírálták. Éppen fordítva, azt hiszem világos üzenetet kell küldeni itt. Nagyon jól tudjuk, hogy egész Európában ez egy progresszív folyamat, amit, amit koncentrációként írhatunk le. És ez tény. A kérdés az, hogy a kap segít lelassítani ezt a folyamatot. Pontosabban szólva a folyamat negatív hatásainak csökkentése a cél. A következő pedig, amit Paul de Castroval szeretnék megemlíteni. Teljesen egyetértek abban fontos aspektus, amit figyelembe kell venni a kockázatkezelési gyakorlatokban. Ez csak a gazdaságok szintjén történhet meg, és szakpolitikai szinten. Annak ellenére, hogy a kockázatkezelési eszköztára a második pilléren belül még nem nagyon terjedt el, és ha nem tévedek, kilencen alkalmazzák ezt a tagállamok közül, vagyis 17 marad még, és a teljes költségvetés 1,4%-ára használják ezt, tehát ez elég kevés és Flanagan úrra szeretnék még reagálni. Valójában ez egy fontos kérdés, amit felvet, és hogyan költik el a gazdák a kap pénzét. Ami fontos az az, hogy figyelembe vegyük, hogy a közvetlen hatásokban gyakorlatilag két tanulmány, vagy vannak tanulmányok, amelyek azt bemutatják, hogy hol költik el a plusz jövedelmet a gazdák nagyon gyakran az oktatásban. A gyerekeikre költik el az oktatása és ez egyébként oda vezethet, hogy az új generáció az mezőgazdaságon kívül keres munkát, jobb munkát keres. Vagyis ha nem találnak jobb munkát vidéken, ami megfelel mondjuk az ő képzettségüknek, akkor ez egy potenciálisan negatív hatással járhat az toborzásban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Néhány szót szeretnék még kiegészítésképpen elmondani. Mindennek előtt szeretném aláhúzni, amit a kollégám mond. Igen, ha az a benyomás, hogy mi csak elemezgetünk, hogy megmaradnak a munkahelyek, és az ide tartozó tendenciák is léteznek. Teljesen egyetértek sok kommentárral itt, a foglalkoztatás csökken a mezőgazdaságban. Ez nem lehet kétséges. Amit az elemzésemben megpróbáltam bemutatni, ez az első kérdés, amit itt említettek, hogy ez most a hatékonyság erősödése a mezőgazdaságban természetesen világos, egyértelmű és bizonyítható tényekkel, hogy a hatékonyság növekedik. Hogyha ez növekszik, és a jövedelem is növekszik, amit létrehoznak a mezőgazdaságban, nem feltétlenül a gazdák egyenként, hogy ez hova megy ez a plusz jövedelem, pontosabban milyen hatást okoz ez, hogy máshol keresnek munkát még az emberek ezzel plusz pénzzel, most ezt nem, nem tudom, nem tudok végleges választ adni erre az eredményeink alapján. A probléma, és ez a második kérdés, ami utána következett, ha azt elemezzük, hogy a helyi, regionális skálában nagyobb a siker, vagy több a siker, vagy a korreláció a finanszírozás és a pozitív munkaerőpiaci hatások között. Itt ezt akadályozza az, hogy nincsenek regionális adataink a kap egyes finanszírozásáról ez egy kicsit zavaró a kutatók számára. Értem én természetesen a bizottság érvét, hogy miért nem teszik közzé a finanszírozási adatokat az egyes pillér kapcsolatban. Itt vannak adatbiztonsági kérdések is, de hát a kutatók számára ennek ellenére ez egy akadályt jelent, mert nem tudjuk ténylegesen felmérni, hogy mi történik hogy igazából nem tudjuk ellemezni, hogy a tényleges hatások milyenek regionális szinten a finanszírozás következtében. Itt ezt szerintem kutatói szempontból mindig el kell mondanunk, vannak bizonyos korlátok ezen a területen, ezért nem tudok válaszolni a kérdésre. Egyet értek a kommentelők közül néhányal, hogy talán jobb lenne, hogyha lefednénk az az összes tagállamot, teljes mértékben összehasonlítanánk őket, ez egyértek, de a tanulmány ezt nem fette le ezúttal, nem volt rá lehetőség, de talán az Európai Bizottságnál fel lehetne ezt vetni, hogy egy ilyen jellegű tanulmányt is készítessenek, vagy készítsenek. Azzal is egyetértek, természetesen vannak aspektusok még, például a mellékhatásokat tekintve, a kap mellékhatásait tekintve, vagy a másodlagos hatásokat tekintve, itt a foglalkoztatásban például, vagy a, de itt vegyük a környezetvédelmet, vagy a Natura 2000 következménye is jelentkezhetnek itt. Ezt nem tudtuk mélyen elemezni. Mi, mi azt elmondhatjuk, hogy másodlagos hatások jelentkeznek, akár pozitív hatást jelentenek a foglalkoztatásban, hiszen foglalkoztatási lehetőséget teremt, a hozzáadott értéket növeli. Azonban hangsúlyozni szeretném ezt, és a végén, ezzel szeretnék a végére érni, hogy világos az is, hogy alá kell húznunk, amit az előadó is mondott, minden bizonyal itt az ideje, most anélkül, hogy részletes vitákba mennénk a kapról, de mm, ideje, hogy végigoldoljuk, hogy a mezőgazdaság önmagában mezőgazdaságként aktuális-e, vagy adott esetben kibővítsük ezt egyéb termékekre, környezetvédelem, szabadvédelem és egyéb területek, amelyek ki, amelyekre kibővíthető lenne a mezőgazdaság szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon gyors leszek. Köszönetet szeretnék mondani a szakértőknek a válaszokért. És mindenkinek köszönetet szeretnék mondani a kitűnő vitáért. A kérdés úgy merül fel, hogy egyáltalán gondolkodnunk kell a munkahely teremtésre a jövőbeni kapcsán. Én azt gondolom, hogy igen. Új válaszunk van. Erre többször merül fel ez a kérdés, ezt megerősíthetjük. Tehát prioritást élvező céllá változik a munkahely teremtés. Korábban ez nem így volt a kap létrejöttel kezdete óta, ez nem így volt. Hogyha pedig prioritást élvez az a cél, akkor különböző módon kell elgondolkodni, mint eddig a vitákon. Ez pedig azt jelenti, hogy ez a jelentés nagyon fontos. Az eredeti szöveget, az első szöveget részletében meg kell vizsgálni illetve fontos, hogy a bizottság konkrét elemeket ragadjon ki a jelenlegi kapból, illetve a jövőbeli kap kapcsán is. Tehát, hogyha megváltoztatjuk a reform céljait, akkor ez hatással lesz a jövőbeni közösségi agrárpolitikára is. Köszönöm szépen az eddigi vitákat, köszönöm az engem támogató csapatmunkáját is. Ezt az elkövetkezendő hetekben tovább kell majd gazdagítani a módostokat. Köszönöm elnök. Május 17-ig lehet módosítókat benyújtani, és én is szeretnék néhány gondot megfogalmazni. Nem beszéltünk túl sokat a kohéziós politika projektek hatásáról a vidéki térségekre, illetve a vidéki térségeken a teremtése. A teritoriális, azaz a földrajzi kohézió is érinti a vidéki helyzeteket, eh, vidéki térségeket. Nagyon érdekes volna elemezni, megnézni azt, hogy mi történne akkor, hogyha a regionális és kohéziós politikákban megjelenne a második pillér. Egy második pont egy olyan objektív folyamatot vizsgálunk, amely tulajdonképpen a vidéki térségben a munkahely csökkentésére irányul. Ez a folyamat már elindult, és a jövőben folytatódni fog. Ez a gazdagazdasági ágazatnak nyújtott szolgáltatások miatt van így, másrészt pedig itt olyan szolgáltatások is érintettek, amelyeket a vidéki térségben élőknek kínálnak. Vidéki területeken egyre többen születnek, itt olcsóbb a földterület, a házak és az ingatlanok, tehát egyre több vállalkozás születik. Egy további ügy a vidéki térség multifunkcionalitása. És kérem, lássuk azt, hogy a tagországon között óriásiak a különbségek. Tehát nem használhatjuk ugyanazt a mércét minden ország esetében. Végezetül pedig lehet, hogy ezt az információt nem kéne nem kéne talán továbbítanom, hiszen még nem alátámasztott információról van szó, de a vidéki térségek kérdése átkerül majd a DJ Agritól a fejlesztés politikáért fe, felelős főigazgatósághoz. Tehát a kapnak ez a része átkerül a kohéziós politikákhoz, a regionális politikákhoz. Az egyik hozzászóló erről beszélt is. a feladatok megosztásáról a bizottságon belül. Ez pedig azt jelenti, hogy a bizottsághoz is kell néhány kérdést intéznünk. Hogyha mindezek mellett igaz az, hogy a Nemzetközi Kereskedelmi és átkerül a Kereskedelmi Főigazgatósághoz, az Agritól, akkor ez azt jelenti, Mindez, ami a DG Agriban marad, ez egy nagyon krokantett számú feladatkort jelent. Itt egy komoly kérdésről van szó a jövőni kapcsán, mint ahogy említettem, egyelőre egy plegykákról van szó, de majd, hogyha hivatalos információink is lesznek, addig talán már túl késő lesz. Éppen ezért néhány kérdést meg kell, hogy fogalmazzunk. Elnézést, hogy most vetettem fel itt ezt a kérdést, de azt gondoltam, még akkor is, hogyha ez plegyka, eh, meg kell, hogy osszam önökkel. Ezzel lezárjuk ezt a napirendi pontot. Köszönöm a szakértők eh, munkáját, rendkívül érdekes vitára került sor, és áttérünk a következő napirendi pontra. Nagyon fontos dolgokról beszéltünk, mindenki csendben volt. Most átérünk egy eszmecserére, ez a 13-as napi rendi pont, a mezőgazdasági piaci task force eh, elnökével. Ezt a eh, task eh, force-ot a biztos hozta létre a mezőgazdasági piacokon beavatkozott változások miatt, illetve amiatt, hogy a külső tényezők hatásaira erősödött, olyan megállapodásokról beszélek, amelyek a rejre hamarosan sor kerül, és amelyekről folyamatosan vitáztunk. Tehát a mezőgazdasági piacok task force-ja, a stabilitásról, a látláthatóságról, az árpolitikáról is szól. Itt 12-en vesznek részt ebben a munkában, és kérem, hogy a Task Force képviselője jöjjön ide hozzám, és üljön fel a pódiumra. Köszönöm. Proszę Państwa, pan komisarz Hogan tak często się powoła. Hölgyeim és uraim, Hogan biztos beszélt eh, arról a task force-ról, amelynek Verman úr az elnöke, és olyan sokat hallottunk eh, a task force-ról, hogy eh, sokat várunk önöktől, szóval a javaslatai lehetővé teszik majd számunkra azt, hogy kilábaljunk a válságból, és 10 percben adom meg a szót. Kérem, tartsa meg bevezetőjét. Utána a koordinátorok kapnak szót, illetve egyéb tagbizott szakbizottsági tagok, kollégák. Parancsoljon. Ferman úr. This one, yes. Oh, thank, you, thank you, Mr. President. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, és hogy elmagyarázhatom azt, hogy mivel is foglalkozik a mi task force-unk, milyen terveink vannak abban, hogy hogyan tudjuk majd véglegesíteni a gondolatainkat ez év őszére. Először is a feladatunk nagyon világosan megfogalmazta Hogan biztos, arról volt szó, hogy hogyan tudjuk megerősíteni a gazdák szerepét az élelmiszerláncban. Alapvetően egy globalizált piacban, nemzetközi piacban gondolkodva kell ezt megalkotnunk. Nem feladatunk, és nem is tudjuk most a kap teljes felülvizsgálatát megalkotni. Ez egy szakértői csoporttól túl sok lenne, egész egyszerűen csak arra fogunk koncentrálni, hogy hogyan is tudjuk megerősíteni a gazdák szerepét ebben a láncolatban. Milyen elemeket lehet megerősíteni. Nos, hát a mi Taskforce-unkat különböző tagállami szakértők adják, őket úgy választották ki, hogy pályázatot hirdettek meg, és a bizottság választotta ki őket, országokra lebontva, nemi megosztás alapján és a szakértelmük alapján. Hét találkozóra kerül majd sor a Task Force munkáján belül, és végül is a jelentésünket 2016 őszére fogjuk véglegesíteni, októberre, novemberre nagyjából, és mindenképpen az év vége előtt még. Hogan biztos egy kicsikét nyomást gyakorol, úgyhogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy mi, mi hamarabb be tudjuk teljesíteni feladatunkat. Három találkozóra került mostanáig sor. Nagyon sok kérdés felmerült a találkozókon, és ezt el is fogom mondani, hogy miről. Először is szeretném elmondani, hogy kik vesznek részt a szakmai csoportban, következők. Babopovski úr Lengyelországból, aki élelmiszer és élelmiszertermelési kérdésekben szakértő. Kazolári úr jött Olaszországból, aki a termelőszövetkezetekkel foglalkozik. Dabin úr az Egyesült Királyságból, a tejszektor szakértője. Luisa Szektor Hollandiából, ő is egy ismert mezőgazdaság és élelmiszeripari szakértő tudós. Gészen úr Németországból, aki korábban egy élelmiszeripari céget vezetett, és Ivason úr, aki itt is ül mellettem, ő Svédországból érkezett, és ő pedig a piacok szakértője. Juhász úr Magyarországról, aki a Magyarországi Mezőgazdasági Kutatóintézetet vezeti, és aztán Pomié asszony Franciaországból, aki a gabona piac szakértője, jövőbeli piacokkal foglalkozik Bedié úr, aki itt ül mellettem, ő a Carrefour, Franciaországban a Carrefour vezérigazgató helyettese Robert de Cabrero úr, Spanyolországból, aki Spanyolországban kormány alkalmazott osztályvezető, és aztán Szlovákió, Szlovákiából érkezett még az utolsó szakértőnk, aki nagyon jól ismeri a kapott, mert a szlovák csatlakozási tárgyalások során ő volt az egyik fő tárgyaló. Tehát ennyit a Task Force-ról. Nagyon örülünk annak, hogy aktívan részt vesz mindenki a munkában, hogy különböző országokból és különböző aspektusokból, különböző szakértői területekről érkeztek a szakértőink, és most megpróbáljuk gondolatainkat egyre világosabbá tenni, és specifikus szektorra lebontott szakértői véleményt kívánunk majd kiadni. Az első kérdés a piac átláthatóságával és az adatokkal kapcsolatos. Hogyan tudjuk javítani az átláthatóságot a piacok tekintetében, hogy a gazdák az adatokra támaszkodhassanak a tervezés szempontjából azzal kapcsolatban, hogy tevékenységüket hogyan végzik, legyen az vetés, aratás, tervezés, teipari tevékenység, és így tovább. Tehát piaci átláthatóság rendkívül fontos. Az Egyesült Királyságból és másik két tagállambeli szakértőink is utaltak erre, ennek a kérdésnek a fontosságára ugyanis csak így lehet olyan eljárásokat kialakítani, amelyek alapján megbízhatóbb információkat lehet kiadni a különböző piaci helyzetekről. És hogy mik a piaci helyzetek nehézségei, hol vannak hiányok, hol vannak feleslegek vagy többlettermelések. A második kérdés a jövő, a jövő piacai témája. Ezen belül arra koncentráltunk, hogy mennyire lehetséges és mennyire segít az, hogyha a jövőbeli piacok előreláthatóbb alakulását biztosítani tudjuk a piaci fluktuációk kizárása értekében. Hiszen egy globális piacon egyre nagyobb versenyre kell számítanunk, és egy olyan világban a jövőben a kap egyre inkább csökkenti támogatásait és stabilizáló mechanizmusait. Ez rendkívül fontos élethalál kérdése a gazdák számára, a kockázat kezelése hogyan lehet csökkenteni a kockázatokat a gazdák válláról, hogyan lehet levenni ezeket a nyomásokat. Persze ez nem egy könnyű feladat, és ezért nagyon örülünk annak, hogy Ivaszon úr, aki kimondottan ezzel a, szakért, ezzel a területtel foglalkozik, egy a szektorra alkalmazható eszköz kialakításán dolgozik. A harmadik kérdés a szerződésekre vonatkozik, hogyan lehet biztosítani ezeken keresztül a jövedelmeket a volatilis piacok területén. Ismerjük ezt a mechanizmust, de hogyan lehet ezeket a szerződéseket homogénabbá tenni, hogyan lehet ezeket egymással kicserélhetővé tenni és átláthatóvá és végül, de nem utolsó sorban, pénzügyi támogatások, különböző alapokból származó pénzügyi támogatásokra gondolok, Juncker alap, nevezzük így, amely szintén az innováció támogatásához hozzájárulhat a mezőgazdasági szektorban, illetve a vidékfejlesztésben. A gazdákat segítve abban, hogy egy jobb jövőt alakítsanak ki. Tehát ezek voltak azok a területek, amelyeken mi task force-ként dolgozunk, dolgoztunk, és nagyon örülünk az önök javaslatainak, véleményének. Van egy weboldalunk is, amelyen várunk mindenféle ötletet, javaslatot. Ezeket mindenképpen figyelembe fogjuk venni, úgyhogy csupa fülek vagyunk, és oda fogunk figyelni az önök javaslataira, megjegyzéseire, hozzájárulásaira. Biztosak lehetnek benne, hogy ezeket mind súlyozni fogjuk, és figyelembe fogjuk venni itt a Task Force munkáján belül. Köszönöm. Rozumiem, że e, uczestniczący pozostali przedstawiciele z grupy zadaniowej. Nos, úgy értem ezt most, hogy a többi tag a Task Force-ból válaszolhat, amennyiben a képviselők kérdeznek. Igen, ez így van, hiszen várjuk a parlament kommentárjait, és jó lenne, hogyha az agri tagjai részt vennének ebben a munkában. Azért jöttünk, hogy meghallgassuk önöket, milyen véleményük erre van a témával kapcsolatban, hogyan tudjuk a láncolatban megerősíteni a gazdák pozícióit. És ezt figyelembe vesszük, és komolyan még gondoljuk, amit mondanak. Aguilera kolléganő, parancsoljon. Két percben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy itt van ez a task force. Szerintem nagyon jó ötlet az, hogy elemezzük ezen a munka csoporton belül, szakértők bevonásával a permanens válsághelyzet okait, bizonyos területeken nagyon erős válságról van szó, és az élelmiszer láncban tulajdonképpen a gazdák a leggyengébb pozícióban vannak, ráadásul az árvolatilitás nagyon magas, és olyan nehézségek akadnak ebben a rendszerben, amelyeket tényleg meg kell vizsgálni. Én úgy gondolom, a saját véleményem ez, hogy az egyik legfontosabb probléma pont a kapreformban rejlik, vagyis, hogy a piaci mechanizmusokat nem vették figyelembe a kap kialakításakor, és ez a válságokban látszik meg. Én nem hiszek a válság tartalékokba, és abban a rendszerben, hogy az első pillérből elveszünk pénzeket, és ezeket szétosztjuk akkor, amikor válság van, és hogy a gazdaság, hogy a gazdák legyenek azok, akik saját válságaikat megoldják. Lehet, hogy néha politikai válságról van szó, vagy más típusú válságról. Úgyhogy itt alapvetően egy kapreformra lenne szükség. De nézzük a jelenlegi helyzetet. Ön rá mutatott néhány fontos aspektusra, amelyet tényleg érdemes lenne megvizsgálni. A szerződésekre gondolok, én spanyol vagyok, hazámban, a tejiparban ez kötelező érvényű egy évre, és most már azt látjuk, hogy egyre nehezebb a helyzet a tejiparban, a tejszektorban. Tehát hogyan tudjuk garantálni szerződéseken keresztül ezt a rendszert, hát nagyon sok problémát vetett ez fel. Aztán igen, a piac átláthatósága valóban nagyon fontos, jó lenne látni az ide kapcsolódó adatokat, eredményeket, és a jövőre vonatkozó adatokat is, és mindenkinek nagyon sok sikert kívánok ehhez a munkához, mert az egész mezőgazdaság fog ebből profitálni. Uh, thank you very much indeed, Mr. De Köszönöm szépen. Üdvözöljük Önt és kollégáit ma délután. Nagyon örülünk, hogy eljött. Nyilvánvalóan végighallgattam, amit elmondott a bevezetőjében nagyon fontos szerepet kapott itt egy ilyen veszélyes időszakban, ami fenyegeti a mezőgazdaságot és a gazdákat, hiszen azt látjuk, hogy eltűnnek bizonyos határok, az orosz embargo is közbejött, látjuk, hogy a tej ára csökkent, tudjuk mi a háttere mindennek, el kell, hogy mondjam, ez egy óriási teher, amivel dolgoznak, és sok sikert kívánok a önnek és kollégáinak, mert eh, nagy érdeklődéssel kísérik sokan, hogy önök mit csinálnak, és eh, a jelentés eh, szülesse meg a lehető leggyorsabban, és ha már megszületik, akkor tényleg nem szabad hogy eltűnjön, és elvárjuk, hogy nagy port tavarjon ez fel, mert működőképesnek kell lennie. Számos aspektust vetett fel a bevezetőjében egyébként, az élelmiszerlánc került szóba. Hogyan lát bizonyos aspektusokat, amelyek a future piacot érintik, például a new market, az új piacok, az új ötletek, az új iránylatok, irányok, trendek. Mi, hogyan értékeljük mi ezt? Mit lehet ezzel csinálni? Ebben elképesztő szerepe van, hiszen óriási a bizalmatlansága a termelők és a feldolgozók között. Mindig is azt mondtam, hogyha nem működnek együtt a termelők és a feldolgozók, akkor sötét lesz a tej ágazat jövőre. Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy tisztességes szerződések születnek? is, És a future témája is fontos, ez idegen tőlünk, igazából nem szoktunk hozzá, ez egy új jelenség. Mit tudunk kezdeni ezzel? Hogyan tudjuk ezt eladni a piacon dolgozó embereknek? hogyan tudjuk ezt elfogadtatni, hiszen ez a mi feladatunk. És igazából kíváncsian várom a véleményét, hogyan tudjuk ezt kezelni, hogyan tudunk haladni ebben az ügyben. A helyzet pillanatilag az, hogy nehéz tovább lépni. Igazából nem sikerült elérni az eredményeket, amelyeket szerettünk volna. Én őszintén szólva meggyőződésem Európában nem szabadna ölbetett kézzel várni, hogy Új-Zéland, Egyesült Államok vagy bárki más, hogy meghatározzák a sztenderdeket, a szabványokat, az árakat, a, a, például a tejágazatban. Mi meg csak nézők vagyunk. Nekünk is saját ötletekkel kéne előállni, és mi támogatjuk Önt abban, hogyha vezető szerepet tudunk vállalni, hogy mi határozzuk meg a szabványokat, a szinteket, tehát úttörök legyünk és vonatkozik mindenek előtt a tejágazat, a tejjel való ellátásra, és ebben vezetőnek kell maradnunk. Köszönöm szépen. Örülök, hogy eljöttek, eljött ide a szakbizottságba. Őszintén elmondom, örülök, hogy létrejött ez a task force, ez az akciócsoport, ez fontos. Van egy kérdésem. Mit gondol ön elnökként a Task Force munkájáról? Mikor lesz sikeres ez a Task Force? És ezért nagyon fontos, hogy a szakbizottság hogyan tud együttműködni, aztán egy részletesebb kérdés, a transzparencia, a biztosítási rendszerek, stb. Látnak-e példákat a piaci transzparenciára adott esetben? negatív hatások is jöhetnek, például ez ül, például a kereskedők visszaélnek az információkkal, és lejjebb szoríthatják az árakat még tovább. A pénzeszközök példája, pénzügyi eszközök is jelentkeznek. Nyilván a lehetőségekkel élni kellene, és itt látjuk, hogy az Egyesült Államok is használja ezt a biztosítási rendszert. Ön hogyan látja a biztosítási rendszert és ezt a gyakorlatot? Aztán részletesebben az biztosítási rendszer és a pénzügyi eszközök szerintem segítene a gazdáknak, ha jobban fókuszolnánk a kockázatokra már előre, és piacorientált módon lépnének fel, hogy versenyképesek legyenek a világpiacon. Ön is osztja ezt, és ne a jövedelem támogatásokban kelljen bízniuk. Pillanatnyilag vannak biztosítási rendszerek, amelyek már működnek, például rossz időjárási körülményekre lehet biztosítást kötni, de ezek a biztosítási eszközök nem kerülnek igénybevételre a gazdák körében. Szeretném megtudni, hogy ön szerint miért van ez így, hogy a biztosítást nem veszik igénybe, vagy miért nem szervezik meg a termelői szervezetekbe önmagukat. Már régóta mondjuk, tehát voltak a szövetkezetek, és már régóta fennállnak eszközként. Miért nem teszik ezt meg? Önnek mi a vélemény? Szenedre. Parancsoljon. Köszönöm szépen, én azt nem kértem szót, de ha már megkaptam, akkor ki fogom ezt használni. Az az elv, hogy a koordinátorok mindig szót kapnak mindenképpen. Rendben. Hát én azt gondolom, hogy mindig ugyanazt forgatjuk, nézzük meg. Amikor a piacokról beszélünk, akkor nekem az az érzésem, hogy gyakorlatilag minden ugyanarra összpontosít, az exportra gondolok. A probléma szerintem legalábbis a tejpiacokon, már hosszú hónapok óta beszélünk erről a piacról, erről a problémáról, de más szektorokban is igaz ez, Gyakorlatilag mindig olyan eszközöket keresünk, amelyeknek az a célja, hogy valahogy ezt a deregulációt megoldjuk, meg az ezáltal okozott problémákat orvosoljuk, hiszen van egy külföldi piac is, egy nemzetközi piac is. De én annak örülnék, hogyha egy kicsikét ez a munkacsoport is azokról a problémákról beszélne, amelyek a kis és közepes méretű gazdaságokban tapasztalható, amelyeket a mi politikáinkkal, a belső piacunkról egyre inkább kiszorítunk, a tönk szélére taszítjuk őket, tönkre mennek. Szerintem erről kellene beszélni, mert azok az eszközök, amikor piac, e, piac átláthatóságról, biztosításokról beszélünk, rendben, de ettől még a a válság tovább folytatódik. Beszéljünk végre a valós gazdákról, és nem ezekről a kis csoportokról, akik szeretnének kijutni a világpiacra. Pan rezignuje. úr, nem kér szót? De egy kicsit csalódott vagyok, meg kell, hogy mondjam, mert hogyha megnézem ezt a testületet, ha hát ön bemutatta, van a mezőgazdaságnak is képviselője ebben a testületben? Az ipar ott van? Hát 12-ből egy van. Hát ön gazda? Ezek szerint? Itt mindenek előtt az ipar képviselő, nézzük meg a németet, a Westfly is, hát most nem vagyok benne biztos, hogy ő a kis gazdák oldalán áll, és a transzparencia oldalán feltétlenül. Hát miért nevezték ki őket? Miért nincs itt senki, aki, aki közvetlenül a mezőgazdaságból jön? Tehát most Hát transzparenciáról beszélt az egy cél, ez egy jó dolog. Már 50-szer hallottuk, és legalább öt jelentés született az elmúlt öt évvel a parlamentben, ami éppen erről beszél. Vagy a gazdák részvétele az értékteremtési láncban. Ez a központi dolog, amit most elmondott, egy kicsivel többre számítottam őszintén, szóval többre reméltem. Tehát ez már future piacokról beszélnek, biztosítóról beszélnek, a kapreform kapcsán erről már beszéltünk, és nem tényleges megoldás ez az egész agrárterületre. Hogyha ez az egyetlen válasz a, a, tehát a, itt az agrárválságra, akkor ugyanilyen kevés fog kiszülni, mint sok korábbi bizottságnál. Olvassák el a jelentéseinket parlamentként, talán talál benne néhány olyan választ, ami a végén segít is önnek. Hiszen miről van itt szó valójában? A versenyjogról például. Nem tisztességes a versenyjog adott esetben a mezőgazdaságban. A karteljogról beszélni kell. Hol vannak a gazdák jogai a versenyjogban, a, válóz, a láncolatban? Ezt meg kell megerősíteni. Erről nem hallottam semmit öntől. A future-ökről beszélnek. Az American Way of Agriculture. Hát ez nem lesz a megoldás az európai mezőgazdaságnak. Tegnap nagyon érdekes vitát folytattunk és arról volt szó, hogy a végén adott esetben mi ö, megszüntettük a piaci rendtartásokat. Nem volt az hiba valamikor, és ne, tegyék fel a kérdést, hogy valamikor rosszul döntöttünk, talán amikor a piaci rendtartásokat megszüntettük, és csak a szabad piacra bíztuk a dolgot. Ez vezetett ahhoz a katasztrófához, ami most működik, és az ön javaslata radikális piacgazdasági megoldást tovább gondolva. Ez nem fog a gazdákon segíteni. Köszönöm szépen. Hajsz, Ligur, nincsenek gazdák itt a teremben, mert a gazdák itt vannak a földeken. Egnyi úr, ön visszalép. Be here, but I'm glad I am still here. Nem kértem szót igazából, de a future piacokról beszélt. Részt vettem ebben, egy adott időszakban önkéntesen dolgoztam ebben Tudják-e önök, hogy ebben az intézményben, itt az intézmény az Európai Unió a MIFID jogot is megalkotta, az nehezebbé teszi a future piacokon a kereskedést. Én nem tudom, miért akarják ezt tenni. Ez kontraproduktív dolog, már elmondtam, a future piacok drágábbá teszik az élelmiszert, de adott esetben hosszú távon küldenek üzenetet a kormányoknak és a fogyasztóknak és a termelőknek is. Az országomban egy néhány héten belül referendum népszavazás lesz a tagságról, és itt a kérdés az, hogy egy kampánylevél született, például megnézték a különböző rendszereket, az árképző rendszereket, amiket a kanadiak használnak, és ez stabilitáshoz vezet. Bármiféle fogyasztó vagy feldolgozó a mezőgazdaságon belül mindenki nem mondhatják ugyanezt, hogy a jövőre ugyanezt az anyagot akarjuk, csak olcsóbban. Igenis, igyekeznek stabilitást teremteni a vertikális integráció, nagyon fontos a mezőgazdaságban. Végigjártam ezt az utat, és egyszerűen Arról van szó, termelünk, amit akarunk, és majd a politikusok oldják meg, hogy prof, nyereségesen dolgozunk. A vertikális integráció azt jelenti, hogy fegyelmezetten kell szállítani a feldolgozóknak, és igenis bizonyos módon egy biztosítást is kell kötni, a, a feldolgozók eladják a termékeit a szupermarketeknek, ők is garanciát kell, hogy adjanak bizonyos szabványok mellett, és azt hiszem ez az út marad meg a jövőben is számunkra. Köszönöm szépen. Bekkines asszony. Ő az élelmiszerláncokkal kapcsolatos előadó. Being with us. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk figyelemmel követtem a január 13-ai cserét is, és azt hallottuk, hogy a piac határozta meg az árakat. Azt gondolom, hogy a piacokat kell tüzetesebben megvizsgálnunk, és nem pusztán kimondani azt, hogy a piac határozza meg az árakat, és a többi mind a múlté. De azt gondolom, hogy több elemzésre van szükség. Különösen az a bekezdés, amiben ők azt mondják, hogy nemzeti szabályozási kezdeményezésekre történik utalás a kereskedelmi gyakorlatok, gyakorlatokra, és um, kezdeményezéssel kapcsolatban sokan fejezték ki aggályokat. Tehát azt gondolom, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatoknak nem kéne létezniük. Ez a szakbizottság úgy gondolja, hogy EU szinten jogalkotásra van szükség, illetve fontos, hogy a többiek is csatlakozzanak ehhez. A második megjegyzésem a következő. Nagyon fontos a gazdák pozíciójának erősítése, és ez sosem csatlakozik az, hogy miért engedtük meg, hogy a többiek legyenek ilyen erősek. Tehát lehet, hogy szükség van további vitára arról, hogy hogyan vesszük el a hatalmat azoktól, akik túlságosan sok hatalomra tettek szert az élmiszer láncban. Hát például, hogyha egy fiatal dönt arról, hogy hogyan alakulnak az árak, akkor ez kérdéses. Ami a piacok átláthatóságot illeti, az információk fontosak, az átláthatóság meghatározó, viszont soha nem, nem tudjuk azt, hogy igenis, hogyha olcsó élelmiszerelőletes történik, akkor ez nem átlátható a fogyasztók számára, és ennek megfizetik a kárát egy másik fordulóban. A fenntarthatóságról is szólni kell az élmiszerláncon belül, hát nem lehet folyamatosan a, a gazdákat megnyírbálni, illetve ott nyírbálni az árakat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Házer Kámpúr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is üdvözölni szeretném Önöket. Férman Szeretnék az állattenyésztéssel kapcsolatban mondani valamit, különösen az intenzív gazdálkodással kapcsolatban. Kevés olyan ágazat van, amelyen belül a válságok erősítik egymást. Az egyik a banki szektor, a másik a, az ő gazdasági ágazat, ezen belül is az állattenyésztés az árak csökkenése, amiért hogy csökken a kereslet. Ez szinte hihetetlen. Tudjuk a tejpiac esetében, hogy telített a piac. És azt gondolom, hogy az átláthatóság az rendben is volna, viszont úgy tűnik, hogy maga a rendszer beteg. Nagyon sok esőerdő tűnik el, hiány van az ivóvízből, és itt feszegetjük a határokat, minden határait, amit megtehetünk különösen amikor az intenzív állattenyészésről van szó. Természetesen az olcsó élelmiszer előállítás éjséget és szomjúságot okoztak, és ez pervez hatás. Ön egyetérte velem ennek leírásában. És azt gondolom, megköszöntetni a támogatásokat az intenzív állattenyésztés esetében. Ön egyet tud -e érteni velem ebben. Sajér asszony, köszönöm szépen. Házakám úr, a mezőgazdasági támogatások nem fogják intenzívebbé tenni a mezőgazdatást. Ferman úr az elnöke, ennek a task force-nak, Én láttam, hogy ön Hollandiában és elsőt is meglátogatott farmokat, gazdasági üzemeket beszéltünk az egyensúlyról az élmiszerláncon belül. Megint is asszony elmondta azt, hogy természetesen meg kell vizsgálnunk a nagykereskedelmet, de biztosítanunk kell azt is, hogy a élelmiszerlánc különböző részei összhangban, egyensúlyban legyenek egymással, azért, hogy a e, teljes élelmiszerláncban megvalósuljon az egyensúly. Gyártóktól fogyasztóig. Jelenleg vannak olyan ágazatok, amelyek csődbe mentek, hiszen nem ugyanolyanok a feltételek. Remélhetjük-e azt, hogy segítenek ennek elrejtásában? Az amerikai mezőgazdasági miniszter beszélt a családi gazdaságokról, ez nagyon jó elképzelés, beszéltünk a Juncker alapról is. Ez is egy jó dolog, és nagyon sok beszéd hangzott el erről. Én viszont támogatom azt, hogy a gazdák határozzák meg azt, hogy mit szeretnének. Nem tudom, hogy látjuk-e határolat a nagy vállalkozások és a csendi vállalkozások között. Köszönöm szépen, Verman úr, hogy eljött az ülésünkre. Én vagyok felelős az árok ingadozásáért, ennek jelentésnek én vagyok a témafelelős, és sok mindent elmondtak már a kollégáim is és azt gondolom, hogy vannak olyan kérdések, amelyekre vissza kell térni, a versenyhelyzetre, a delojalitás, a az élszerláncban az átláthatóság is egy nagyon fontos szempont. Én magam is gazdálkodó vagyok. Mit is értünk az átláthatóság alatt? Én gyakran láttam azt, hogy ez az átlát, hatóság, amit a piac domináns szereplője végez, tulajdonképpen a leggyengébb láncem a piacon, ami pedig a bevételi garanciát illeti a gazdák számára, hiszen ha az árak ingadozását szeretnénk limitálni, akkor önök mit gondolnak az ármegfigyelő központról, illetve bizonyos régióban kontaciklós támogatás valósul meg. És jelentésemmel kapcsolatban nagyon sok kérdés van még bennem. Ha nem bánják, akkor megkeresem önöket. Jó lenne, hogyha írásban is eljutatnák a Task Force-hoz ezeket a kérdéseket. Dante úr, parancsoljon! Köszönöm szépen. Elnök úr, ma válságról beszélünk, és a válság rendezéséről. Nem gondolom, hogy felesleges lenne arra emlékeztetni, hogy három évvel ezelőtt szavaztunk a kapreformról, és az alap elve ennek az volt, hogy többé nem lesz válság, hogy a piacok, feltörekvő piacok növekednek a világpiacon is, és csak néhány kis apró adaptációs eszközre van szükség. Nos, hát nézzük meg azóta, hogy hogyan alakult a helyzet. Önöknek azt a kérdést kell megoldania, ez egy ördögi feladat, úgyhogy nagyon sok sikert kívánok önöknek, hogy az önöknek feltett egyébként kiegészítő jellegű kérdésre válaszoljanak. 60 éve az európai versenyjog már létezik, és mindig a fogyasztók érdekeit tere, vettük figyelembe elsősorban. Nos, ez ugye akkor nagyon is értelmes volt, amikor 3-4 százalék volt a munkanélküliség, Ma azonban a helyzet egészen más, térségünkben 10%-os a munkanélküliség, tehát valamit tennünk kellene a munkavállalók érdekeit védendő is, nem mindig csak a fogyasztói szempontokat kellene megvizsgálnunk a versenyjog szempontjából. Köszönöm szépen. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe legat de piețe. V-aș întreba dacă aveți în vedere sau dacă... Köszönöm szépen. A kérdésem az lenne, hogy gondoltak-e arra, hogy intervenciós mechanizmusokat hozzanak létre, hogyha azt látják, hogy vannak bizonyos veszélyes magatartás minták a piacon, például a sertéspiacot vehetjük. Azt gondolom, hogy tudjuk, hogy milyen árak alakultak ki. Ugye nagyjából a egyes országok között van összefüggés, 0,75 cent volt az ára. Sokkal, Romániában egy évvel ezelőtt a sokkal alacsonyabb, mint az európai piacára. Szükség van mechanizmusokra, hogy stabilizáljuk a piacot és ez történik egy éve Romániában, ami azt jelenti, hogy a sertést az előállítási ár mint egy felért kellett eladni. Igyekszünk kalibrálni, finom hangolni a termelést, de nézni kell a kereslet kínálati viszonyokat, mert csak így tudunk tényleges mezőgazdasági politikát folytatni. Ez az Európai Bizottság feladata, megfelelő szakpolitikákra van szükség, hogy a gazdák képesek legyenek reagálni és finomhangolni a termelésüket. Hajbuh Köszönöm szépen, elnök úr. Meghallgattam a vitát, nem csak az ön véleményét, hanem másokra is figyeltem. Úgy tűnik, hogy ez a Task Force inkább a feldolgozók perspektívából tekintett a piacra, és kevésbé a mezőgazdaság érdekeit szem előtt tartva. Ugye azt mondta, hogy a szerződéseket homogénebbé, kicserélhetővé kell tenni, egységesebb, és nem tudom, hogy gazdaként ez nekem jó-e, hogyha mm, olyan egyszerűen felcserélhető az én szerződésem, amit kötöttem a feldolgozóval, és azt hiszem, amit csinál, az mm, számos átfedése rendelkezik a piac monitoring intézményünkkel, mm, például a húspiacon. A kérdés most az, hogy az adatok hogyan működnek, önöknél vannak a feldolgozók, és kellő időben a gyors reagálással elküldik az adatokat, például a húsról, a tagállamok az adataikat időben leadják, és ha egybegyűjtötték az adatokat, hogy történik a kiértékelés, van itt egy kockázatértékelés is, és a következő lépés merre mutat? Most szeretnék egy példát mondani a tejterületről. Azt tudtuk előre, hogy a kvóta vége egyfajta kockázatot jelent enyhén kifejezve, aztán a kvóta végéhez bizonyos globális eltudlódások is jöttek, megint csak barátságosan sem mondom, aztán hozzájött az orosz embargó. Ez három kockázati tényező, ami összeállt, és ezt káosz tényezőnek nevezik a kockázatértékelésben. Önök ezt figyelik? És akkor az ajánlásokban hogy kerül ez át, amikor szerződéseket kell kötni a gazdáknak? Jár kolléga. Egy plusz kérdésem van még a tőzsde, a, hm. és hát itt hogyan alakul, ez alapján dönteni kell, hogyan alakulnak az árak a jövőben például származékos ügyleteknél. Hogyan lehet pozitív módon közbeavatkozni, tehát ha alacsonyak az árak, akkor várunk, aztán magasak az árak, akkor a spekuláció nagyon erős. Természetesen a gazda számára ez mit jelent, hogyha itt tévejek ide-oda, most jó dolog, rossz dolog a tőzs, de a gazda a jó oldalon szeretne állni. Aztán még fontosabb talán az első kérdésnél az, hogy ezt a mechanizmust hogyan tudom hozzáférhetővé tenni az egyszerű gazda számára kockázat nélkül, hogy megértse, miről van szó, mert eh, nem használ ez semmit, hogyha csak a piaci eh, há, eh, láncok élnek vele, hanem a gazdák is élhessenek az előnyös oldalakkal. Dorfman kolléga, köszönöm szépen, elnök úr. Nem sokra tartom azt, hogyha itt valaki azt mondja, hogy az egészből nem sülhet ki semmi. Éppen ellenkezőleg Verman úr, sok sikert kívánok a munkájában, és bízom abban, hogy érdekes eredményeket mutat majd be, hogy ezek átkelnek a gyakorlatba, vagy a fiók mélyére, az inkább politikai felelősség, amit nekünk is viselnünk kell. De térjünk vissza a kérdésemre a legfontosabb alakító elem a mezőgazdaságban az még mindig az agrár költségvetésünk 55 milliárd euróval, és ezt több kolléga fel is vetette, hogy nagyon defenzívan állunk ehhez hozzá. Alig van már termékpolitikánk az agrárpolitikában, és ahol még van ilyen, megyük például a bor ágazatot, ahol a piaci rendtartás még megvan, amely nagy erős termékpolitikát folytat. Érdekes módon ott nincs is válság ott pillanatilag egész jól állunk, és egész jó eredményeket tudunk mutatni. Most a feladat köréhez tartozik-e, vagy a tevékenységhez tartozik-e, hogy megnézze a mi költségvetésünket és a mechanizmusokat, hogy az első pillérben, ezek a piac mostani szakaszában, vagy a jövőbeli szakaszokban, az elkövetkező években még észszerű amit csináltunk, vagy adott esetben nem kell -e visszatérni a pénzünkből a termékpolitikára. Berger kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy itt van Ferman úr a mai napon a körünkben, hogy beszéljünk a Task Force munkájáról. Az első most az, hogy van itt egy fórum, amely magas szintű fórumai a élelmiszerpiac jó működését szeretné elérni. Milyen viszony van az önök task force-ának ehhez? Aztán a második kérdés a task force. A 227-es cikk hatályba lépését hogyan látja, milyen leckét tud ebből levonni az elsődleges termelők pozíciójára vonatkozóan. Szerintem az ajánlásokban ez majd kifejezésre kerül, de hogyan? Ez a kérdésem. Köszönöm Ferman úr, köszönöm a tájékoztatást, amit kaptunk öntől a sok információt, ami a kiskereskedelemre mutat. Van egy miniszteri engedély a gazdasági minisztertől, aki szem, szembe megy a versenyhivatallal, amikor két nagy cég fúzióját kritikusan látta, amikor a versenyhatóság jelentkezett el az ügyben, itt nemzeti ügyekben, ők hogyan ítélkeznek, vagy hogyan látják ezeket a nemzeti ügyeket, aztán a piaci szereplők éppen a tej esetében összejönnek, mert tudom, hogy a magán teipari cégek eh, nem érdekeltek abban, hogy olyan szerződéseket kössenek, amelyek biztos biztos, biztonságot nyújtanak a gazdának. Aztán egy újabb kérdés, amely foglalkoztat bennünket, ez a közös mezőgazdasági politika. Ön is tudja, hogy 27 tagállam és még termeléshez kötött támogatásokat fizet, csak Németország választotta ezt le. Foglalkoznak-e ezzel önök is, tehát a piac alakítással? Zapisaliśmy, że tylko 15% czy 13% budżetu WPR-u bár miközben megjegyeztük, hogy a kap 15%-a megy a termelé, mehet a termelés támogatásába. Itt a gazdák összeállnak termelői szervezetekbe, nyilvánvalóan itt van, és szembe mennek a multinacionálisokkal, mint Nick Genis asszony mondta, két dolgot lehet tenni. Nem csak arról van szó, meg kell szervezni a gazdákat, hanem korlátozni kell a méreteket is, a vállalat méreteket. Az Európai Bizottság úgy tűnik, hogy olyan cégeket szeret, mint a Ryanair vagy a Microsoft, tehát amiket hasonlítanak, hasonló szerepet kívánnak nekik itt is az ilyen cégeknek. Mi egy további konszolidációt, a fúziókat, a, a Szléni és Food esetében például ők a birkahús jelentős részét már mokállítanak elő, 40% lenne náluk a piacon. Mit jelent ez valójában? És úgy valószínűleg jobb választás lenne, hogyha a méreteket korlátoznak, például a szupermarketek esetében, de időnként ez extrém megoldás lenne, de itt Brüsszelben még független cégek is vannak, természetesen de lesz, stb. De Írországban sok minden nem létezik, egy néhány maroknyi cég kezében van az egész. Mi történik a háttérben? Ezzel kéne foglalkozni valójában hogyan gondolkodnak a méret korlátozásáról, és a radikális megoldásokban bíznak-e, mert a végén a fogyasztóról van szó. Köszönöm, elnök úr. Nagyon fontos kérdéssel foglalkozunk, és érdeklődve hallgattam mindazt, amit ön mondott. Nekem is vannak az elképzeléseim, amikor a piaci átláthatóságról beszélünk, akkor attól, mert beszélünk róla, nem válnak átláthatóbbá a piacok. Ha nem szabályozzuk őket, nem alakítjuk őket át, akkor nem lesznek átláthatóak viszont hogyha átláthatóságot szeretnénk, akkor fontos itt egy felügyeleti elemet is belevenni. A következő kérdést szeretném intézni önhöz. Mit gondolnak a kötelező címkézésről? A fogyasztó így tudni fogja azt, hogy a gyártó, a termelő eh, mit kapott, a jelenlegi helyzetben plusz támogatást nyújtunk, viszont ez nem a gazdához jut el sajnos, hiszen ő alacsonyabb árat kap, és a, a feldolgozó és az értékesítő lesz az, akik ezt lefelezik. Ők nagy csoportokban dolgoznak, nincsen szükségük támogatásra, ők azok, akik a szabályokat diktálják. Tehát fontos, hogy a kötelező címkézést bevezessük tehát Én látni szeretném azt, hogy milyen árat fizetnek ki a gazdának. Hölgyeim és uraim, nincsen több kérdés hozzászóló a listámon, több mint 20 tettek fel kérdést. Kedves képviselő, én önnek akartam először szót adni, de nem akart élni ezzel a lehetőséggel. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, elsőként lemondtam erről a lehetőség. Örömet telefonálnom kellett, és közben meghallgattam hozzászólásokat, de szeretnék szót kérni. Ami az élmiszerláncot illeti, és a termelőt 40 éve beszélünk erről a témáról, a német piacot ismerem leginkább, a német piacon a helyzetet, és évenként rosszabb a termelők helyzete. Hát szó volt arról, hogy a legnagyobb német koncert a hetedik legnagyobbak kerül összeolvasztásra, tehát mezőgazdaként nem tudjuk tartani az ütemet, ezzel kemény intézkedésekre van szükség, ahogy 11 évvel ezelőtt a telekommunikációs koncerneknél beleavatkoztunk a, a roaming árakba, ez egy kemény beavatkozás volt, itt is be kell avatkozni. Az ír kolléga ezt megemlítette. Egyetlen kereskedelmi koncern sem szólt, hogy több mint 10%-ával rendelkezzen a piacnak. Ha 70-80%-át uralják ezek a koncernek a piacnak, akkor nem tudjuk tartani a versenyt. Tehát írják be a 30 napos fizetési határidőt is, 60 napig például a gazdának naponta kötelező érvényűen szállítani a tejet, és csak 60 nap múlva fizeti ki. Nagyon fontos, hogy a szerződések is konkrétak legyenek, ami a szállított mennyiséget életi. Hogyha én a szövetkezetemmel szerződést kötök egy bizonyos mennyiségről, és lemennek az árak, akkor ott vagyok megfürödve, úgymond. Tehát itt be kell vezetni a szerződés beremtartásáért kirovott büntetéseket, de hát fontos itt a korlátozások rögzítése, és meg kell kötni a nagy koncernek kezét, és én konzervatív párt tagjaként mondom, mindez, ez így nem mehet tovább, és a szociális piacgazdaságnak ez nincsen a szellemében. Köszönöm. Panie pośle Des. Panie pośle Des. Kedves Dessz úr, három évvel ezelőtt is javasolhattuk volna ezt, megtettük volna mindezt, és 20 percben adok lehetőséget a válaszadásra, és ezt önök egymás között megbeszélhetik, hogy ki mely kérdésre szeretne válaszolni. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy reagálhatok a kérdés áradatra. Rövid leszek néhány választ illetően, és be is kell valljam, hogy nincs válaszom az összes feltett kérdésre. Tehát nem tudok minden kérdésre választ adni, viszont kitérnék olyan elemekre, amelyekre sok kérdés felhívta a figyelmet. Először is nagy különbség van az árstabilizálás és az árszint között. Az nál létre lehet hozni eszközöket azért, hogy az árak ingadozása kevésbé intenzív legyen. De ezek az eszközök még kismértékben sem lehetnek hatással az ár szintjére, nem tudnak hatással lenni, hiszen az ár szintek kialakulása a kereslet kínálat következményeként alakul. Tehát ez egy alapvető különbség a vitákban is. Mert hogyha szeretnénk az árakat egységesíteni, akkor erre vannak eszközeink, hogyha szeretnénk az árszintet emelni, akkor ezt más eszközökkel, eh, strukturálisabb dolgokkal kell megoldani, intervencióval, piaci intervencióval, stb. Hát volt egy olyan helyzet, amikor használtuk az intervenciót, a kapban eszközök, reformok alapján megváltoztattuk azt a rendszert, egyre kevesebb az intervenció, és a piacok menedzsment is visszaszorul, az állam ebből egyre inkább kivonult, illetve a nemzeti hatóságok is. Tehát ez volna az első megjegyzésem a különbség az elstabilizálódás és az ár kialakítás árak szintje között. A második probléma, ami felmerült, a standardok kialakítását illetően, ez egy fontos megjegyzés. Tejet termelünk, eh, gabonát, húst, homogén eh, javakat ezek felcserélhetőek a világon más termékekkel. És hogyha folytatjuk a jelenlegi folyamatot, tehát olyan termékek előállítását, amelyek nem specifikusak regionális jellegzőiket illetően, akkor az egész világgal kell versenybe szállnunk, és a globalizált piacon kell megállni a helyünket. Viszont hogyha a standardok kiali, minőségi standardok kialakítására összpontosítunk, eredeti termékekre, és az állat jólét standardjait is megállapítjuk, illetve így címkézzük a, ezeket a javakat. Elhangzott a kötelező címkézés kérdése is, tehát ez egy lehetőség. a minőségről, minőség javításáról beszélünk, illetve arról, hogy hogyan kerüljünk ki a homogén termékek köréből. Több mint 30 éve próbálunk kitörni ebből az ördögi körből, viszont továbbra is homogén termékeket állítunk elő az eltelt 30 év óta is. Tehát a gazdáknak kell dönteniük arról, hogy mit akarnak. A harmadik megjegyzésem a KKV-kra vonatkozik, kis, közepes és nagy gazdálkodókra. Az általános intézkedések annak érdekében, hogy a globalizált piac hatásait enyhítsék. Ez egy másik kérdés nem ugyanaz, mint amikor a vidéke megpróbáljuk megmenteni a kisgazdálkozókat, vagy közepes méretű eh, mezőgazdasági üzemeket. Tehát itt két különböző kérdésekről van. Szóval, amikor én hivatalban dolgoztam a, eh, a Hollandiában, akkor azt javasoltam, hogy más típusú politikát gyakoroljunk a kis és közepes mezőgazdasági üzemek esetében, ahol a vidéki térségben a természeti kép fenntartása is feladata volt ezeknek az üzemeknek. Hát itt egy olyan típusú politikáról van szó, amelyet Európában a vidékfejlesztésben követtek. Nem különösebben gyümölcsöző az, hogy egyetlen politikát alkalmazunk a különböző eh, típusú üzemek esetében, mezőgazdasági üzemek esetében. Nagy a különbség a kis és a nagyméretű mezőgazdasági üzemek között, hogyha a eh, nagy gazdálkodók a világpiaci eh, fejlemények összpontosítanak, akkor ez az ő választásuk, és tisztában kell lennük választásuk a következményeivel illetve megtenni a tőlük telhetőt. Most azok az eszközök, amelyeket említettem a Task Force szempontjából, ezek segítik a munkát, az ilyen típusú holdingokat, de ami a kis gazdálkodókat illeti, itt más típusú eszközökre van szükség, és ezek az eszközök mindig kapcsolódnak más típusú eh, termékekhez is. és így a közszolgáltatások nyújtásáért is díjazást kapnak. A negyedik megjegyzés: a versenyjogra vonatkozik. Természetesen ez alapvető fontosságú. De van egy megjegyzésem, amit gazdaként el kell, hogy mondjak, bár sokan kételkednek abban, hogy én tényleg gazdálkodást folytatok, de igen, én gazdálkodó vagyok, Hát eh, annak a személynek mondom, aki ezzel vedett, hogy nincs a Task Force-ban gazda, hogy eh, fejünk együtt eh, tehenet, és meglátjuk, hogy ki jobban. Igen, 30 évet helytem legutóbb tehenet, nincs erről bizonyítványom, de azt hiszem nem szerepelnék rosszul. Ami a versenyjogot illeti, ez is egy fontos elem. De nézzük mindezt meg a másik oldalról. Hogyan tudjuk rábírni a gazdákat arra, hogy egymással együttműködjenek. Természetesen vannak szakszervezeteink, nagyon sok szakszervezet van, és hogyan tudjuk stimulálni őket azért, hogy több gazdálkodó tömörüljön szövetkezetbe, több, mint eddig. A verseny jó kérdésé merülnek itt fel. De először a hajlandósággal kell kezdenünk, a gazdák hajlandóságával, tehát nagyon fontos, hogy ők csoportosuljanak, és akkor én itt tudunk lépni. És akkor a versenyjog az ilyen típusú szövetkezetekben már felmerülhet kérdésként, amit figyelembe kell vennünk, viszont ne kezdjük el az ügy felgöngyörítését a rossz oldalon. komolyan veszek mindent, ami elhangzott, de egy megjegyzés a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról. Megint asszony említette ezt a kérdést, és természetesen én szívesen elmerülnék ennek részleteiben a jelentéstevő asszonynal, illetve Danten úrral is. Hát, lehetőséget tudunk teremteni mindenre egy kisebb ülésen, akkor én ennek nagyon örülnék. Az utolsó válasz részemről, és kollégáim felé fordulok. Desz úr utolsó megjegyzése meghatározó volt. A termelők gyengébbek, igen, és ők nem erősítették meg pozíciókat. De mint korábban említettem, a termelők kezében van az, hogy állás foglaljanak, és hogy maguk között kezdeményezik az együttműködést, és ezt megerősítsék. És akkor beszéltünk a versenyjog által uh, akadályokról, a piaci árkialakítást illetően, illetve hogy milyen akadályokat kell elhárítani. Elnök úr, nem tudok az összes kérdésre választ adni, de jegyeztem a kérdéseket, és nagyra értékeljük az Európai Parlament képviselőinek hozzászólásait. Köszönöm szépen a eddigi vitát. Köszönöm szépen. Hojszling úr merényletet tervez az előadókra? Elnök úr, az ajánlatot el tudjuk fogadni a fejéssel kapcsolatban. Nekem is vannak teheneim oda-haza. Megnézhetjük ki az ügy. Mi lesz az eredmény? Ez a kérdés. Tehát mire vezet ez? Jó, természetesen tréfának szántuk. Köszönöm szépen. Franciául beszélnék, hogyha lehetséges. Először is szerettem volna megköszönni ennek a mai találkozónak a szervezőinek azt, hogy lehetőséget biztosítanak az eszmecserére, még akkor is, hogyha a személyes minőségemben vagyok itt, de azért mégiscsak képviselem azokat a cégeket, amelyekről egyébként esett szó, tehát a feldolgozóipart képviselem. Először is a szakbizottságban is hasonlóképpen gondolkodnak sokan, de azért mégiscsak a vita szempontjából fontos emlékeztetni arra, hogy itt Európában egy nagyon érdekes és jó öm, sokféle mezőgazdaság és élelmiszeripari termelésünk van. Nagyon ö, érdekes helyi és regionális hagyományokkal megtűzdelve, különleges élelmiszerek, nagyon gyakran egészen széles skáláját tudjuk adni a terményeknek, termékeknek, és azt is láthatjuk a, az üzleteinkben, hogy az emberek helyi termékeket akarnak vásárolni, jó minőségű termékeket, és olyan termékeket, amelyekkel kapcsolatban hiteles a kommunikáció is. Ez szerintem alapvetően fontos, és ezért kellene azon dolgoznunk, hogy hogyan tudjuk a hozzáadott értéket még inkább javítani. Láthatjuk azt is, ugye volt itt szó a borról például, akik ilyen stratégiában gondolkodtak, azok jól működnek, és a válságokon is könnyebben át tudnak lendülni, mint más szektorok. A másik fontos gondolat arra vonatkozik, hogy a mezőgazdasági termékek nem egy akármilyen termékek képviselnek egy akármilyen piacon. Egész egyszerűen azért, mert sokkal nehezebben lehet alkalmazkodni is, főként az állattenyésztésben, és gyakorlatilag ma az állattenyésztés van leginkább válságos helyzetben. Nagyon nehéz az alkalmazkodni a helyzetekhez állattenyésztőként, hiszen nehéz csökkenteni a szállatok számát, és így tovább. Valóban vannak itt klímaveli különbségek, vagy nemzetközi különbségek is. Alapvetően mi úgy gondoljuk, hogy kollektíven el kellene gondolkodni azon, hogy hogyan tudjuk a terményeink kapcsán monitorozni a minimális kínálatot, mert amikor magasak, amikor alacsonyak az árak, és a piac nem kiegyensúlyozott, akkor a keresett kínálat arányában kell a problémát megragadni. Hogyha az export jól halad, senki nem mondja azt, hogy miattunk alakul ki a válság, de amikor fordított helyzet alakul ki, akkor persze mindenki a szupermarketekre mutogat. Tehát itt a kap tényleg túl messzire ment, és nem tette lehetővé azt, hogy alkalmazkodni tudjunk ilyen gyorsan a helyzethez. Ez egy fontos kérdés, ezzel mindenképpen el fog gondolkodni a munkacsoportunk. A harmadik példa, ami szintén szerintem nagyon hasznos, arra vonatkozik, hogy hogyan akarjuk kezelni a mezőgazdasági vállalkozásokat általában. Ugyanis a mai világban a nagy cégek kicsik mellett élnek, Néha úgy tűnik, mintha nagyok lennének ellenállóbbak, de ez gyakran nem így van. A kicsiknek is ott van a helye a gazdaságban. Ha ma megnézzük a francia állattenyésztést, én ezt elég jól ismerem, még akkor is, hogyha a Carrefour hat államban, vagy hat tagállamban van jelen, de mégiscsak azt látom, hogy azért itt vannak céges problémák, amelyeket nem oldottunk meg. Hogyha túlságosan eladósodott egy szektor, akkor nehéz helyzetbe kerül, nem lehet állandóan olyan kontextusba élni, amelyben túl nagy az eladósodottsági szint. Ma azt látjuk, hogy igen sok gazdaságban ez az egyik probléma, és ezt nem is kezelik. Emellett pedig ne felejtsük el azt sem, hogy a kockázat csökkentés, a garancia rendszerek, a biztosítási rendszerek mellett alakult ki. Csökkenteni kell valóban a kockázatokat, a kockázatokat előre kell látni, és meg kell próbálni előre gondolkodni, hogy ne legyen túl nagy válság. Tehát ezt is figyelembe kell venni. Köszönöm szépen! Mr. Chairman. Köszönöm szépen. Örülök, hogy eljöhettem első alkalommal, és nem szívesen maradtam volna le róla. Voltak kérdések, amelyek szerintem érintették az én területemet, az a futures market és a származékos ügyletek és szeretnék rátérni egy néhány dologra. Mindenek előtt a, a mi kockázati megoldásaink a nagyobb gazdáknak alkalmasak, amit tipikusan látunk, hogy a nagyobb gazdák alkalmaznak future a kisebbek, akik szövetkezetben vannak, vagy más agribusinessben, és dönthetnek spotáron adnak el, vagy szerződés alapján, ez előzetes, tehát egy future kontraktus alapján adnak el. Ez azt jelenti, hogy eh, egy adott időszakra egy árat találunk, eh, ez eh, és ezt adott esetben becsomagolva jobban el lehet adni kisebb gazdáknak. Bizonyos gazdáknak nincs lehetőségük arra, hogy future használnak és ez egy jó analógia. Sokat beszélünk a tejéről, Svédországban meglehetősen, van egy meglehetősen nagy tejipari cég, nagyon modern cégről beszélünk. 70 évvel ezelőtt hozták létre, és hogy hatékony legyen, mert hatalmas cég, és hát mindent betettek egy tartályba, és ami kijött, az egy standard tej volt a végén, amit a franciák olasz, tehát, és a franciák olaszok a borral teszik ezt, és egy ilyen standard szabványosított termék eh, adott esetében, eh, hát future nehéz nehéz gazdaként eh, igénybe venni, de ha nem ér vele, akkor nehéz, tehát természetesen nehéz. Ezt egyébként ezt át lehetne csomagolni egy forward kontraktusba is. Most vegyük a, az alacsony árakat. Tenni kell valamit, hogy ezt megoldjuk. Ha jól értem, a célunk, a feladatunk az, hogy szakpolitikai ajánlásokat találjunk, és ez időbe kerül majd, hogy átkerüljön a gyakorlatba. Ez nem fogja a mostani válságot azonnal megoldani. Ami pedig a future piacokat illeti, ezek nem csak egy eszközt jelentenek, hogy egyfajta kockázatot leépítsünk ezáltal, a kockázat, egy energia át lehet alakítani, felett használni, de nem lehet elmenekülni. Tehát valahol úgyis megmarad a kockázat, nem lehet ezt teljesen lelázni. Itt az árakat állapít meg a spot és a forward piacra is. Ez azt jelenti, hogy fedezni lehet a termékek árát, és előre el lehet adni a terméket. Nagyon fiatal, nagyon fi, új még ez. 2011-ben hozták létre a teiparra nézve a future piacot, és hát van egy tanulási időszak, természetesen nagyobb egy éves, az Egyesült Királyságbeli úr a MIFID 2-est említette ebben az összefüggésben ami egy jogalkotói lépés, amit az Európai Parlament segítségével hoztak létre, ez természetesen hatással lesz erre. Szerintem ez az, ami engem érintett. Köszönöm szépen. Amennyiben én is szeretnék egy megjegyzést tenni, ami az európai piacokon történik, azt bizony eh, a világpiacokon keresztül kell látnunk. Mindig függünk a globális piacoktól, és ha a kölcsönhatást nem idézzük fel újra és újra, és nem emlékszünk rá, és hát az itt játszódik le a szemünk előtt, mint például a Mercosur megállapodás, a TTIP vagy Kanada, Új-Zéland befolyásolják a globális helyzetet ezen a területen. Ezt nekünk figyelembe kell vennünk, és amennyiben nem tudunk újat kínálni, akkor el kell búcsúzni az európai modelltől, vagy létrejön egy teljesen liberalizált kereskedelem, piac, teljes nyitással, hogy úgy mondjam, vagy pedig tárgyalunk, és egyfajta mozgásteret biztosítunk magunknak arra, hogy megvédjük az európai modellt, másképp nem fog működni. Egyébként a vertikális integrációval is foglalkoznunk kell. Az európai mezőgazdaság sikere a vertikális integráció múlik, meg a versenyképességen persze. Globális versenyképességről van szó. Szóval a vertikális integrációnak kell gondoskodnia arról, hogy a szerepeket újra határozzuk meg a termelőtől, a feldolgozón keresztül egész a kereskedelemig, erre szabályokat kell rögzíteni. Hogyha a pénzpiacok nem képesek arra, hogy rendezzék ezt a rendszert, kezeljék ezt a rendszert, és hogyha ez válságba torkollott, akkor úgy tűnik, hogy a pénz piacokon adott esetben könnyebb megoldást találni, mint az agrárpiacokon, mert hát nálunk azért a klíma, stb. egyéb tényező is szerepet játszik, ezért megállapíthatjuk, ha egy ilyen válság kialakult, akkor valahol módosítani kell a hozzáállásunkat, újra kell határozni a hozzáállásunkat, és itt számítunk önökre, az önök akciócsoportjára. Hogan úr újra is azt mondta, hogy várjuk meg a Task Force eredményeit. Tehát nagy elvárások vannak az önök munkájával kapcsolatban. Abban bízom, hogy ennek önök eleget tudnak tenni. Azt hiszem a mai vita rendkívül hasznos volt, számos kérdést tettek fel, és azt kérném a képviselőktől is, hogyha kérdéseik vannak, akkor juttassák el a Task Force-nak a titkárságunkon keresztül a jelentés, csak összeszületik, meg van még idő ezek szerint. Ez a véleménycsere nyilván szükséges volt, és nagyon nehéz témában mozgunk, de Hát az Európai Bizottság feladata éppen az, hogy időnként nehéz témákkal foglalkozzon. Ha további megjegyzés nincs, akkor szeretnék köszönetet mondani a vendégeknek. Köszönöm a szakértőknek. Köszönöm ezt a véleménycserét ebben a rendkívül nehéz témában. Az Európai Bizottság úgy látom, hogy elkötelezett, elkötelezte magát ebben a témában. Köszönöm szépen a végén. Nekünk még egy feladat maradt, a koordinátorok jegyzőkönyvét kell elfogadnunk. Amennyiben ehhez nincs hozzászólás, akkor ezt ebben a formában el tudjuk fogadni, úgy látom. Az egyebek pont a napirendünkben. a holland képviselőkhez fordulok, ugyanis a holland elnökség gondoskodni akar arról, hogy még szigorúbb előírások szülessenek az ammónia ügyében. Ez nyugtalanító, hogy az itteni sztenderdeket emelni szeretnék. Ezek amúgy is elég szigorúak már. Május 24-én találkozunk még a Gillére asszony. Igen, a koordinátori ülésem én ezt a szóbeli kérdést, amelyről vita is lesz, én ezt nem értettem, hogy ez, ezt fel hogy Lehet, hogy mindenki így értette, és akkor én vagyok a hibás, de én ezt nem így értettem. Most amikor meg elolvasom ezt a levelet, akkor azt látom, hogy nekem ebből nem világos, hogy pontosan mi volt a kérdés. Tehát, hogy melyik a plenárison a szóbeli vitával kísért kérdés. Ez a kérdésem most nekem. Elnézést kérek, nem figyeltem az imént. Milyen lehetséges kérdés? Igen. Nos, itt a nem vám típusú ö, akadályok ö, helyzetével kapcsolatos kérdést már egyszer feltettük, de a plenáris ülésen még nem vitatkoztunk rajta elő. Úgy értettem, hogy a, a koordinátorok úgy döntöttek, hogy ezt most ö, felkívánják ismét venni a napirendre, de én ezt nem tudtam. Ez minden ö, koordinátor így gondolja? Ezzel a Mm, szóbeli kérdéssel kapcsolatban én javasoltam azt, hogy hogy ezt feltegyük, ezt a kérdést. Természetesen, hogyha további vitákra van szükség, akkor nyitott vagyok erre. Hölgyeim és uraim, most pedig lezárhatjuk az ülésünket. Az étterembe várunk mindenkit, a harmadik emeleten 18 óra 15 perckor, itt ebben az épületben. Nincsen egyéb bejelenteni valónk, és nincsenek egyéb kérdések se. Május 24-én találkozunk legközelebb, és lesz akkor majd egy másik találkozunk, amely a tejpiac helyzetével fog foglalkozni. Köszönöm szépen. Lezárom az ülést.